Biztos vagyok abban, hogy az örök elnöksége alatt le fogjuk győzni ezeket az akadályokat. Ebben a kontextusban szeretném kérni az ön együttműködését, hogy megpróbáljuk az OCM kérdését megoldani, és hogy mindig forduljunk a parlamenthez az ilyen kérdések megoldásához. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy itt van nálunk, és ezennel át is adom a szót, és miközben köszönetet mondok önnek azért, hogy itt megjelent előttünk. Köszönöm szépen, Máriusz parancsolja. Panie posłanki. Igen, tisztelt képviselők. Elnök úr, számomra nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy ma itt a soros elnökség prioritásairól beszélhetek a mezőgazdaság és a halászat területén. A lengyel elnökség reméli, hogy nagyon jó együttműködés alakul majd ki az intézmények és az elnökség között. Elnök úr, Lengyelország először vállalja a soros elnökség felelősségét a tanácsban. És uh, szeretnénk az összes kihívásnak megfelelni, amelyek ilyenkor az elnökség számára jelentkeznek. Lengyelország fejlett mezőgazdasággal rendelkezik. És ez jellemezni fogja a soros elnökség munkáját. A mezőgazdaság kérdései a lengyel elnökség prioritásai között szerepelnek. Nagyon fontos a biztonság Európában, az energia és az élelmiszerbiztonság. Ezeken a területeken Lengyelország előrelépést szeretne elérni, főleg az Európai Unió élelmiszerbiztonsága tekintetében. A kap reformján belül kell megoldanunk ezeket a kérdéseket. Ezen kívül a vidékfejlesztés területén is a 2013-as év utáni időszakra koncentrálunk. Itt pedig a mobil energia források kialakítását szorgalmazzuk. Nagyon lényeges az, hogy biztosítsuk a mezőgazdaság számára a megújuló energiaforrásokat. Ez természetesen a kohéziós politikával is nagyon szorosan összefügg. Igen, tisztelt eh, elnök úr, igen, tisztelt képviselők. A kap jövője nagyon lényeges a lengyel soros elnökség számára. Erről a témáról már eh, régóta vitázunk az intézményeinkben és a bizottság közleményében is olvashatunk erről. A 2020 felé című közleményről van szó. A parlament múlt hónapban fogadta ezt el. A parlament számára legfontosabb területek egybeesnek a tanács által megvitatott legfontosabb területekkel meg vagyok győződve, hogy a parlament és a tanács szeretné folytatni az eddigi döntéshozó folyamatot. Ahogy a bizottság elfogadja a jogalkodási csomagját, valószínűleg októberben a tanácsban nagyon élénk vita lesz. Elnök úr, ez lesz eh, az első legfontosabb vita a 27 tagállam számára a közös agrárpolitika jövőjéről. A tanács és a parlament itt már társ jogalkotók. Nyilvánvalóan mindkét intézmény az európai mezőgazdaság érdekei talaján fog megfelelő kompromisszumot kidolgozni. Az eddigi előkészítő munkálatok is megmutatták, hogy a mezőgazdaság reformja nem lesz egyszerű feladat. A közös agrárpolitika jövője szorosan összefonódik az Európai Unió jövőbeli költségvetésével is. A lengyel elnökség ezen a téren is megkezdte munkálatait. A tanácsnak az a véleménye, hogy eh, a tagállamok, eh, valamint az Európai Parlament Sure bizottsága és meg van győződve arról, hogy 2013 után eh, meg kell tartani a jelenlegi finanszírozás mértékét. Véleményem szerint fontos a parlamentben is szorgalmazni azokat a vitákat, amelyek a reform mélyítését jelölik ki célul. Egyszerűsíteni kell a folyamatokat, ezen kívül meg kell szabadulnunk a régi fizetési mechanizmusoktól új objektív kritériumokat kell bevezetnünk, csak is így alakíthatunk ki megfelelő közös agrárpolitikát, amely igazságosabb. Legyen a kap innovatívabb, versenyképesebb, és olyan, amely jutalmazza a fejlődést. A reformról folytatott eszmecseréink azon tárgyalások kontextusában zajlanak majd, amelyeket a VTO-ban, Dohában folytatunk. Ezen kívül vannak bilaterális tárgyalásaink, főleg a Mercosur területén. Ezen kívül megemlíthetném a FAO-t, a G20-akat, illetve a Codex Alimentarius-t. Engedjék meg, hogy közöljem önökkel, hogy milyen szándékaink vannak ezen tárgyalások tekintetében a dohai forduló tíz éve után még mindig azt látjuk, hogy az első eredményként mindenképpen az ellentmondásos kérdések megoldását kell szorgalmaznunk. Azonban az európai mezőgazdaság kárára nem szabad engedményeket tennünk. A Mercosur tekintetében az Európai Unió pedig hagyatkozzon a bizottság ajánlásaira. A legutóbbi hírek a hatástanulmány után megmutatták, hogy az európai mezőgazdasági termelők érdekei hol vannak. A helyzetet továbbra is figyelemmel kísérjük. A FAO-ban a lengyel elnökség támogatja az Európai Unió szerepvállalását abban a tekintetben, hogy nemzetközileg összehangolt válaszokat kell találnunk az élelmiszerbiztonság kérdéseire. Több mint egy milliárd ember szenved éjségtől vagy alultápláltságtól a világban, és ez Európa számára is fontos. A francia elnökség alatt a G20-ak is fontos szerepet játszanak majd. Folytatni kell a G20-as miniszteri találkozón elhatározott célokat, illetve a megvalósítási tervben is aktívabban kell fellépnünk. Most szeretném aláhúzni a Codex Alimentarius jelentőségét, ami az a FAO és a WHO gondozásában alakul. A közös normákat, közös programokat szeretnénk itt a FAO-val és a WHO-val összehangolni. A WHO keretein belül elég gyakran látjuk azt, hogy itt többek között a fitoszanitárius intézkedések és az élelmiszerbiztonság területén is viták vannak. Garantálhatom önöknek, hogy a lengyel elnökség alatt az Európai Unió nagyon aktív szerepet vállal a Codex Alimentariusszal összefüggő munkálatokban. Három Codex Alimentarius ülés lesz majd. Foglalkozunk az élelmiszer export-import eh, ellenőrzésével, a regiszterbevétellel, a és az élelmiszer higiéniával. Elnök úr, tisztelt képviselők! Röviden szeretnék még más témákról is szólni, amelyekről már vita folyik intézményeikben. Vagy pedig, eh, amelyeket a bizottság az elkövetkezendő hónapokban mutat be. Tehát kezdjük az élelmiszer minőségi csomaggal. 2010-ben a bizottság eh, bemutatta az élelmiszerbiztonsági csomagot, amely két állításon alapul, illetve két premisszából indult ki. Az egyik az, hogy a jelenlegi normákat meg kell változtatni, és garantálni kell a mezőgazdasági termékek minőségét. Az elmúlt hónapokban sikerült ezen vélemények kidolgozásánál, és a tanács pedig azt várja, hogy trilógus legyen, amelyben a parlament is részt vesz biztosíthatom önöket arról, hogy a lengyel elnökség intenzíven dolgozik majd a jó kompromisszum érdekében. Nézzük meg a tejszektora vonatkozó csomagot. Együttműködünk a parlamenttel, és Nikolson előadó úrral megfelelő eszközöket dolgozunk ki ezen a területen. 2008-ban válság volt a tejszektorban mindenképpen meg kell akadályozunk, hogy a jövőben ez előforduljon. És fel kell készítenünk a tejtermelőket az ilyen helyzetekre. Az uh, állatok azonosításának tekintetében a bizottság uh, előterjeszti majd az állatok uh, elektronikus azonosítására vonatkozó javaslatát. Mindenképpen egyszerűsíteni szeretnénk az eljárást. A elnökség nyitott minden olyan kezdeményezés számára, amely megkönnyíti a termelők helyzetét. Lengyel elnökség alatt is minél hamarabb kezdjük meg a munkát. Ezen kívül az Európai Parlament Agri Bizottságával is szeretnénk ezen a téren még az év végelőtt megállapodnunk. Ezen kívül az állategészségügy eh, nagyon lényeges téma. Az a véleményünk, hogy ősszel a bizottság eh, jelentést nyújt be, hogy eh, a 2005 per 1-es rendelet tekintetében, amely az állatok egészségével foglalkozik szállítás közben. A növényegészségügy területén elmondanám, hogy 30 éve születtek az első Európai Uniós előírások. Nagyon fontos az, hogy eh, ezeket eh, most átültessük a gyakorlatba. Most eh, nagyon lényeges azt is megemlíteni, hogy a klímaváltozás miatt akár a kórokozók könnyebben terjednek a világban. Lényeges az, hogy modernizáljuk az Európai Unió jogalkotását, és pedig a vetőmag terjesztéssel. Az Európai Uniónak harmonizált, versenyképes közös piacra van szüksége, a vetőmaguk minősége legyen nagyon magas minőségű. Egyidejűleg a környezetet is védenünk kell. Ebben az összefüggésben utalnék arra, hogy eh, alkalmazkodnunk kell a nemzetközi normákhoz. A tanács elnöksége együttműködik majd az Európai Bizottsággal, hogy megfelelő jogi aktusokat készítsünk elő. A tanács nem sokára nyilvános vitát tart majd a bizottság által javasolt zöld könyvről. Ez pedig a támogatási politikával foglalkozik. A zöld könyv lehetővé teszi azt, hogy közös koncepciót fejleszünk ki a hatékonyság érdekében, és hogy a támogatásokat megfelelően használjuk, hogy eh, a mezőgazdaság célkitűzését elérjük. A támogatásról az informális eh, miniszteri tanácson is eh, szó lesz majd a Vroclavi Boroszlói tanácsülésen. És természetesen a Lisszaboni kontextusban lefolytatott beszélgetésektől sokat várunk. A közös agrárpolitika egyik fontos eleme a közvetlen kifizetések, illetve a közös piaci rendtartás. Ezen kívül a vidékfejlesztésre utalnék még, és a közös agrárpolitika finanszírozására. Ezeken a területeken a munkálatok már előre haladottak. Néhány dokumentum esetében még trilaterális beszélgetések folynak, mások esetében nem sokára elkezdődnek ezek a megbeszélések. Nagy megelégedéssel nyugtáztuk, hogy ön, elnök úr, kötelezettséget vállalt arra, hogy a bizottságban eh, vitát folytatnak a négy fő dokumentumról. A tanács ezt a célkitűzést tudomásul vette, és eh, szeretnénk minden hamarabb lezárni ezt a vitát. Hogy eh, a közös agrárpolitikát ne terheljük le feleslegesen. Elnök úr, most befejezem mondadómat, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy a lengyel elnökség az elkövetkezendő hónapokban mindent megtesz, hogy megfelelő párbeszédet folytasson az intézményeink között. Szilárd alapokat kell létrehoznunk az ambiciózus és kiegyensúlyozott megállapodások érdekében, amelyeket 2014 végéig szeretnénk elérni. Köszönöm. Grazie, Marek. Grazie per... Köszönöm szépen, Márek, köszönöm a szép szavakat, köszönöm a lengyel elnökség munkájáért, és köszönöm azért, hogy itt megjelentél az Európai Parlament előtt plenáris ülésen láttunk téged Strasbourgban, és mindez nagy örömmel tölt el minket, mert úgy látjuk, hogy intenzív munka áll előttünk a következő hat hónapban, folyamatos találkozások révén biztos vagyok abban, hogy sikerül tovább lépni a munkánkban. Megnyitom a vitát nem adok prioritást a koordinátoroknak, tehát aki szót kér, azonnal szót is kap. Az első, aki beszél, már meg Guinness lesz. Mária. Thank you, Chairman. Uh, köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a minisztereknek, és hogy eljöttek, és minden jót kívánunk az elnökséghez. Az EPP szempontjából az önök élelmiszerbiztonsági témák kiemelése nagyon fontos, és ezt örülmel hallom, hogy a bevezetőjében is említette. Az egész világ aggódik ezen kérdés miatt, és ezért fontos, hogy ez kiemelt prioritás legyen. Támogatjuk minden szinten az élelmiszerbiztonságért tett munkájukat, a mezőgazdaság politikában különösen. Említette a költségvetési kérdést, valóban ez óriási probléma legalább a jelenlegi szinten fenn kell tartani a költségvetést a mezőgazdaságban. Ahogy az előadásában utalta, új kritériumokat kell találni. Valóban mindannyian ezen dolgozunk. Pragmatikus megközelítéssel szeretnénk, de van-e valami más is, amit a bizottságnak ezzel kapcsolatban elmondhat? Hiszen rendkívüli mértékben aggódunk az intézkedések tisztességessége miatt, az élelmiszertermelés fenntarthatósága miatt a tagállamok mindegyikében, és természetesen a regionális kérdések a, a kap körül is fontosak. Szeretném jelezni, hogy van egy olyan kérdés, amit talán nem, még nem említett, de majd az záró megjegyzéseiben igen, ez pedig az, hogy a fogyasztói ár milyen, mekkora különbség van a fogyasztói ár és a között, amit a, a termelő kap. Tehát az egész élelmiszer láncról mit gondol, hogyan akarja ezt a kérdést felvetni az elnöksége során, elnökségök során, annak érdekében, hogy tisztességesebb legyen az élelmiszerlánc. Az a véleményem, hogy nagy az aránytalanság a láncon belüli hatalmi struktúrákban, és vannak olyanok, akik az élelmiszerlánc mentén termelnek, dolgoznak, és vannak olyanok, akik a legnagyobb nyereséget fölözik le. Ezzel kapcsolatban a tejágazattal kapcsolat, a tejágazatra vonatkozóan is, ahogy Nicholson a jelentésében is jelentette, a tejkvóták utáni időszak sok mindenkit aggaszt. A kiskereskedelemre vonatkozó megjegyzések amelyeket korábban már leírtam, nagyon fontosak. Szeretném, hogyha elmondaná a véleményét azokról a tagállamokról, ahol a kvóta megszorítások már most problémát okoznak, és hogy mit kíván tenni a bizottsággal ennek érdekében. Az energiahatékonyság területén lévő erőfeszítések is fontosak, az élelmiszerbiztonsággal együtt. Tudjuk, hogy milyen problematikus lesz mindennek a megvalósítása, de foglalkozni kell benne. Szeretném, ha a kereskedelmi politikával is foglalkoznánk, az, általában, az elnökség általában foglalkozik ezzel a Mercosur megállapodással is. Következetlenségeket látunk az Európai Unión belül a kereskedelem politikában. A, megpróbáljuk a mezőgazdaságpolitikát akarítani és rábeszélni a, a kereske, az érintett feleket, de természetesen látjuk, hogy ennek óriási hátránya lehet a mezőgazdaságra, és ez a közös mezőgazdaságpolitika ellenében hatna. Nem tudom, hogy hogyan tudja ezeket az intézkedéseket együtt, és nem külön-külön vinni. A normákkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a gazdák teljesítik az igen magas szintű normákat, de meg kell nézni, hogy ez hogyan befolyásolja az import lehetőségeket kétoldalú kereskedelmi megállapodásokat erőltetünk, a kereskedelemnek többször kedvezményeket adunk, ami a mezőgazdasági ágazatot jelentős mértékben eh, károsítja, és az európai élelmiszerbiztonságot is. Szeretném, hogyha ezt a tanácsnak eh, tanács felé is közvetíteni, és akkor talán a kereskedelem politikával kapcsolatos fenntartásaink enyhülnének nyilvánvalóan fogunk erről szavazni. És ha lehet az állatjólétről még néhány szót mondanék. Ezzel mindenképpen folt, foglalkozniuk kell a meglévő jogalkotás alapján, ezt kell teljes mértékben végrehajtani. Mindig problémás eh, az, hogyha új jogszabályokat hozunk, és a meglévőket nem eh, ültetjük át. Azt kérem tehát, hogy a meglévőket teljes mértékben ültessék át a tagállamokban. Ezen kívül nagyon fontosnak tartjuk a, a szárnyas tenyésztéssel kapcsolatos jogszabály, jogszabályokat a, a ketrecben, illetve telepen tartott állatoknál meg kell vizsgálni ennek a rendelkezésnek a tisztességes végrehajtását az összes tagállamban, és ez nagyon nagy jelentőségű lenne. Ön is említette az élelmiszerminőségi csomagot. Üdvözlöm a megjegyzéseit, biztos vagyok abban, hogy ebben együttműködhetünk. De általában véve az üzenetem az, hogy Európának következetesnek kell lenni mindabban, amit az e- a mezőgazdaságról mondtunk, és mindazzal kapcsolatban, amit a kereskedelemben teszünk. Én egyelőre nem látom ezt a fajta következetességet, nem látom, hogy a biztosok olyan világosan beszélnének, mint a mezőgazdasági biztos, és eh, éppen ezért ezt a kérdést a lehető legmagasabb szinten. Köszönöm szépen. Köszönöm, Marian. Most Rászi eh, Garcia Pérez kapja meg a szót. Parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter úr. Sok sikert kívánok a munkájához az elkövetkezendő fél évre, ugyanis az ön sikere a mi sikerünk lesz is egyben. Úgy vélem, hogy ezen idő alatt egy sor nagyon fontos döntést kell meghozni a közös agrárpolitika, illetve a költségvetési keret eh, tekintetében, és ezek az Európai Unió jövőjét fogják meghatározni. Egy konkrét kérdést szeretnék felvetni a minőség eh, kérdésében, mivel hogy én vagyok a minőség csomagnak az előadója, és ha már együttműködésben vagyunk, jól tudja, hogy már tartottunk találkozókat ebben a tekintetben, és folytatni is fogjuk ezeket a találkozókat. Ez a bizottság már állás foglalt ami a minőséget, illetve a marketing standardeket illetően, arra kérnénk a lengyel elnökséget, hogy vegye figyelembe az álláspontunkat, amikor majd a tanácsnál lefolytatják az erre vonatkozó vitákat, hogyha vannak ne... tudom, hogy vannak nehéz kérdések ebben, de hogyha ebben a parlamentben különböző álláspontokból kiindulva sikerült találnunk eh, egy eh, egyetértést, ami igen széles támogatottságot élvezett, biztos vagyok abban, hogy a bizottság is támogatni tudja ezt az álláspontot, és biztos vagyok abban, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Ugyanis ez nagyon fontos annak érdekében, hogy megfelelő minőséget jelentsenek az európai mezőgazdasági termékek, és ezzel elősegítsük a mezőgazdasági termelőknek a fejlődését. Nem csak az Európai Unión belül, hanem kifelé is. Egyszerűen csak eh, jelezni szeretném, hogy nyitottak vagyunk az együttműködés, a támogatás annak érdekében, hogy pozitív eredményeket kapuljunk az európai Megazagasság számára. Raduszt, majd kell nyerte következik. Entschuldigung, ich habe meinen Namen nicht verstanden. Elnézést, nem értettem a nevemet. Én is biztos a kiejtés miatt volt. Ne haragudj, nem hallottam, a hogy az én nevemet mondta volna. Minden esetre én magam is nagyon örülök, hogy itt van, és nagyon fi, nagy figyelemmel hallottam, hallgattam önt. A német gazdanapon is figyeltem arra, hogy hogy ezek a vélemények egyértelműen megjelenjenek. A közvetlen kifejez, kifizetések igazságtalanságáról szóló gondolatait például. Szó szerint lejegyzeteltem, amit elmondott, azt, mondta, azt mondták, hogy le kell számolni a régi rendszerekkel. Kérem mondja el, hogy konkrétan mire gondol és mit javasol a következő hetekben ehelyett. Elmondta továbbá ön a német gazdanapon, hogy 2015-ig hogy alakulnak majd a kifizetések. Jelezte azt is, hogy a jelenlegi megoldás problematikusnak tartja. Lehet, hogy félreértés, de nem voltam már akkor sem biztos benne, úgyhogy most kérem, konkrétan mondja meg, hogy ki akar-e szállni a kvótákból, vagy inkább az a véleménye, hogy meg kell ezeket tartani. Igazat adok önnek abból a szempontból, hogy további eszközökre van szükség, különösen a kisgazdaságok számára, de nem az én véleményemről, hanem inkább az önéről van szó, úgyhogy azt szeretném hallani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kalniete, majd Dorfman. Köszönöm. godātais ministra kungs, es no viss sirds novēlu polijas prezidentūrai panākums, jo Köszönöm szépen, én is minden jót kívánok a lengyel elnökségnek. Nem lesz könnyű feladatok, de tám- számíthatnak segítségünkre. Ezt azért emelem ki, mert vannak olyan kérdések, amelyek rendkívül fontos szerepet töltenek be a kap fejlesztésében, például az objektív kritériumok. Igen, nagyra értékelem azt is, amit a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban mondott el, a megoldandó kérdésekkel kapcsolatban. Ennek részeként említette a kap finanszírozását is. Szeretném most elmondani, hogy a lett gazdák ezzel kapcsolatban többször jelezték hogy a, a bizottsági közvetlen kifejezések, kifizetésekre vonatkozó javaslatok szörnyűködést váltottak ki. 90 euró per hektár nálunk a kifizetés, ez a legalacsonyabb az összes létező megoldás között. Amit a bizottság 2020-ig javasolt, tehát 30 évvel a függetlenné válásunk után már 144 eurót akarnak fizetni ami meg kell, hogy mondjam, alig van az, átla, az EU hektáronkénti átlag kifizetései fölött. Úgy gondolom, hogy az az egyenlet, amely, egyen, az a formula, amelyet a bizottság javasol, nem felel meg annak, amit azzal kapcsolatban jelentettek ki, hogy támogatják a kapon belül az igazságos és kiegyensúlyozott kifizetéseket. Egyszerűen lehetetlenség ezt ilyen kifizetéseket tartani. Minden tagállamnak arányosan kell részesülnie az átlag kifizetésekből, és a maximális lehetőségeket kell kimeríteni. Úgy gondolom, 80%-nál kevesebbet egyetlen egy ország sem kaphat, de ugyanúgy az átlag kifizetéseknél 120%-nál többet sem. És figyelembe kell azt is venni, hogy azok a tagállamok, amelyek lényegesen kevesebbet kapnak az átlag kifizetések 50%-ánál, azoknak a kiegyenlítési időszakot mielőbb kezdjék meg, legkésőbb 2014-ben és nem szabad a felzárkóztatást négy évnél tovább elhúzni. Ez volt a korábbi időszak is, akkor, amikor a kap reformot bevezettük. Minden jót kívánok tehát a lengyel elnökséghez, és számíthat ránk. A... Köszönöm szépen, Kárnyéte. Dorfman majd jár. Jan. Köszönöm szépen, Örülök, miniszter úr, hogy itt van, és beszélget velünk. Ott szeretnék folytatni, ahol Kálniete kolléganő abba hagyta, és pedig a közvetlen kifizetések elosztásánál. Úgy gondolom, hogy mi itt a parlamentben a tagállamok közötti közvetlen kifizetések elosztásáról beszélünk. Néhány ország igazságosnak tartja ezt, néhány ország nem de nem beszélünk arról, hogy mi történik a tagállamokon belül. A saját régiómat említem. Például az első oszlopból származó források elosztása egy tizede, mint a szomszéd régiómba. Itt uh, a különválasztás révén a nehezebb helyzetben lévő területek nem kapnak megfelelő támogatást, és hogyha reformokról van szó, akkor ne csak arról beszéljünk, hogy a tagállamok között milyen az elosztás, hanem a tagállamokon belül is. És ezt a történelmi modellt pedig szerintem terület alapú modellé kellene átalakítani. Még egy dolog függ ezzel össze, ez pedig a hátrányos helyzetű területek. Egy éve volt egy jelentés itt a parlamentben arról, hogy a bizottság milyen kritériumok alapján ítél a hátrányos helyzetű területekről, ez például Írország számára nagyon lényeges volt. De a bizottság részéről csend honol ezen a téren, és a parlament pedig a bizottságot megkérte, hogy egy éven belül terjeszen elő javaslatot, hiszen a bizottság által előterjesztett kritériumok mindennek csak jónak nem nevezhetők, nagyon problematikusak. Úgy gondolom, és attól tartok, hogy az egész itt a reformról folytatott vitában valahogy elvész. De nagyon fontos az számos termelő részére az Európai Unióban, hogy milyen kritériumok alapján nyilvánítanak bizonyos területeket hátrányos helyzetűnek. Tehát nézzék meg ezt a témát most egy kicsit pontosabban, és csodálkozom azon, hogy a bizottságban egy szót nem hallottunk erről. Tehát nem tudom, hogy jó-e ez a csend. Szerintem nem, hiszen az európai termelőknek ez nem fog tetszeni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dorfman úr. Jár képviselő úr, utána papasztánkhoz. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm, hogy eljött a bizottságunkba. Én is minden jót kívánok önnek felelős munkája során. Egy nagyon döntő szakaszban veszik át az elnökséget, reformról van szó, jönnek a jogalkotási javaslatok, beszélünk a költségvetésről is, és úgy gondolom, hogy nagyon érdekes és lényeges az, hogy pont ebben a szakaszban egy úgynevezett új tagállam veszi át az elnökséget, ahol a mezőgazdaság jelentős szerepet játszik. A kollégák is elmondták, de megismétlem én is, hogy az európai agrárpolitika tekintetében is partnert és szövetséges lásson bennünk, akivel együtt lehet küzdeni. Az első kérdésem a költségvetésre vonatkozik. Itt úgy gondolom, hogy pillanatnyilag egy érvelési csapdába esünk, hiszen a bizottság többé-kevésbé sikerről beszél, hiszen azt mondja, hogy az agrárköltségvetést megszilárdítottuk. Mást értenek a szilárdítás alatt a termelők. Azt értik, hogy ugyanazt a pénzt kapom, mint 2013 legalább nominálisan, névlegesen. Nézzük meg ezt a számot. Legalábbis az első pillérben ez mínusz 14%-ot jelent a termelőknek. A kérésem az, hogy segítsen nekünk, hogy ezt az érvelést megszüntessük, vagy kijelentjük tisztességesen, hogy ez a megszilárdítás politikailag csökkentést jelent, vagy pedig közösen küzdünk azért, hogy tényleg szilárd legyen a helyzet, tehát hogy névlegesen is ugyan annyi legyen ez az összeg 2013 után is, mint 2013-ban. Különben eh, elveszjük a hitelünket. A termelők nagyon eh, különleges klientúra. És eh, nem csak eszesek, de számolni is tudnak, és nem hagyják becsapni magukat. A második kérdésem az elosztás igazságossága. Érdekelne az álláspontja, és egészítse ki azt, amit Dorfman kolléga mondott, számomra az igazi meglepetés az, hogy a tagállamok közötti különbségek megvannak, de hogy a tagállamokon belül még sokkal nagyobbak az egyenlőtlenségek a közvetlen kifizetésekben, ez nagyon meglepet. És hogy ez ennyire nyilvánvaló, közösen kell kidolgoznunk egy európai politikát. Tehát nem csak a tagállamok között, hanem a tagállamokon belül is legyen igazságos az elosztás. Az utolsó kérdésem a költségvetéshez, a közvetlen kifizetésekhez. Mi az álláspontja a kapról, vagy pedig a közvetlen kifizetések degresszív módszeréről? Igen, és még egy kérdésem lenne az állatok jelölésével és egészségével kapcsolatban. Örültem annak, hogy az állatok jelölését is említette, és szorgalmazta, hogy foglalkozzunk a kérdéssel, segítsük abban, hogy kevésbé bürokratikus legyen a dolog. A konkrét kérdésem a birkák jelöléséről már sokat beszéltünk itt a bizottságban, sokan úgy gondolják, hogy főleg a juhok esetében egy kicsit eltúloztuk itt a bürokráciát. Szándékozik ezzel a konkrét esettel foglalkozni, hiszen főleg a juhok jelölésénél itt nagyon nagy hátrányok érték a közepes és kisebb üzemeket, mert a jelölés nagyon bürokratikus volt. Meg Guinness kolléganőt is támogatnám a következő kérdésemmel. Itt a tojás, tojó, tyúkok ketrezben tartására vonatkozna, hiszen itt az Európai Unióban nagyon eltérő a helyzet, ez pedig ismét versenytorzítást eredményezhet. Köszönöm. Grazie, Jár. Köszönöm szépen, Jár. Santos, majd Kaplaszántos. Ευχηθώ Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy megjelent előttünk a lengyel elnökség képviseletében. Tegnap találkoztunk Csolosz biztos úrral, hogyha össze tudnám foglalni az üzenetet, amit Mohr mondott nekünk, az az, hogy magasra kell törnünk, magasra kell törekednünk, ami a pénzügyi előrelátásokat illeti 2014-2020-ban. Tehát nem lefelé kell tendálni, hanem fölfelé, egyre magasabbra. Miniszter úr, ami a külpolitikát illeti, a mezőgazdaság, a közös agrárpolitika külső ö, kérdéseit illeti ezeket, meg kell tenni a, a kereskedelmi világszervezettel kell megtárgyalni. Itt olyan kérdésekre utalok, amelyeket meg Guinness képviselő már említett, élelmiszerbiztonság, közös sztenderdek, stb annak érdekében, hogy a külkapcsolatokban egyenlő feltételek legyenek. Sokat beszéltek eh, ezekről a kérdésekről. A G20-as, a tanács, mindenki nagyon sok nyilatkozatot tett, bizonyos eh, határidőkről beszéltek, amelyek aztán nem tartottak be, és aztán az új reményekkel újraindulunk most. A kollégákkal én most szeretnék egy javaslattal előállni, a termékeinknek a forgalma a világpiacon a 7%-ot éri el. A probléma pontosan ez. Tehát ez a kis homokszem. Nagyon fontos összegekről van szó, nagyon fontos eh, összegekről van szó egyes országok számára, egyes termékek tekintetében. Az én javaslatom, amit szeretnék ön elitárni, annak két csapás iránya van. Talán ki lehet hagyni a mezőgazdasági kérdéseket a Dohai fordulóból, és ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozni. A cél a Dohai fordulóknál az, hogy az új országok csatlakozzanak ebbe a rendszerbe. Tehát oda kell figyelni erre a kérdésre, erre az oldalra. A másik kérdés, amit fel szeretnék venni, az az, hogyha nem zárjuk le a további ö, fejezeteket, akkor egy új dinamika indul el a mezőgazdasági kérdésekben is. Egy javaslat lenne, amit talán az Európai Unió felvezetheti. Egy olyan szervezetet kellene létrehozni egy világszervezetet, a világszervezetet, amelyik mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozna, annak érdekében, hogy választ kapjunk, megoldodjanak olyan problémák, mint élelmiszerbiztonság, minőségi kérdések, de a kereskedelmi kérdésekre is választ adhatna, megoldást adhatna. Egy olyan szervezeti felépítéssel, amelyik elősegítheti. Nagyon sok kérdést a VTO-nál zajlik most, de nem érünk el öm, eredményeket, mert annak a szervezetnek nem ez az elsődleges célja. Ugyanúgy környezetvédelmi kérdésekkel is kellene foglalkozni. Mi megpróbálunk bizonyos elvárásoknak eleget tenni a mezőgazdaság révén, de egyelőre mm, ezeket a kérdéseket a VTO keretén belül próbáljuk megoldani. Én úgy gondolom, hogy nem ez a legmegfelelőbb szervezet ehhez. Bo- Bové úr következik tive a oportunidade de lhe desejar o maior. Köszönöm szépen, miniszter úr. Már volt lehetőségem arra, hogy magán személyként minden jót kívánjak a lengyel elnökség idejére, de ezt most hivatalosan is szeretném megtenni. Egyben gratulálni kívánok minden törekvésükhöz, hiszen nagyon sokféle az elnökségi program, sokrétű. Néhány alapkérdést szeretnék feltenni. Egyrészt a stratégiája a költségvetésről. Tudjuk, hogy a bizottsági javaslatot önök is a kap költségvetés részét nem tartják megfelelőnek. Az elnökség mit kíván tenni annak érdekében, hogy ezt a javaslat megfelelő irányba módosuljon? A másik kérdésem a tisztességesség, ami nagyon fontos a lengyel elnökség számára a tagállamok közti támogatás elosztása miatt, hiszen ezzel, ezen a területen is lehet még javulni. Milyen terveket állított össze az elnökség ennek érdekében? José. Köszönöm, Luis. José Bové, majd Reimers. Igen. Nagyon Örülök én is, hogy együtt fogunk dolgozni a következő hat hónapban a lengyel mezőgazdasági miniszterrel. Remélem gyümölcsöző lesz, mint ahogy rámutatott a bevezetőben. A Lengyelország egy nagyon fontos mezőgazdasági ország, történelmileg is mindig is nagy szerepet játszott abban, hogy a kommunizmus megdőljön Lengyelországban és Kelet-Európában, ki kell emelni szolidárnos szerepét ebben a e, harcban, és ezt ki kell emelni mindig. Néhány kérdést fel szeretnék vetni az támogatások egyenlőségéről már szóltak a kollégák. Én úgy vélem, hogy ez nagyon fontos kérdés, hogy nem lesz egységes Európánk, hogyha a kifizetések nem egységesek. A kis gazdálkodó, a kis gazdáknak a kérdése Csolosz biztos úr is kiemelte. Úgy vélem, hogy ez a vita nagyon nagy hullámokat fog vetni, hogyha nem foglalkozunk vele úgy, ahogy kell. Lengyelországnak egy nagyon széles eh, eh, mezőgazdasági eh, spektruma van, és ezzel úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel minél előbb. A másik kérdés, amivel szeretnék foglalkozni, az az ipari mezőgazdaság kérdése. Ön említette a nemzetközi piacokat és a környezetvédelmet. Jelenleg Aggodunk, mert azt látjuk, hogy a nagy ipari konglomerátumok, mint Smithfield például, egyre nagyobb teret érnek el, koncentrálják az állattartás és az állat kereskedelmet, és ez minden országban, keleten is, Lengyelországban, Romániában, és oda kell figyelni, mert ezek a, nagy csoportok olyan politikákat fogalmaznak meg, amelyek ellentétesek a gazdák érdekeivel és a, gazdasági, a medőgazdasági politikákkal ellentétesek úgy szintén megnézzük még ebben a fél évben a ö, genetikailag módosított szervezetekről szóló vitát. Önök tudják jól, hogy volt egy határozat erre vonatkozólag. Önök, ö, és mi mindannyian tudjuk, hogy mi volt eddig Lengyelország álláspontja, de meg szeretnénk hallgatni az ön véleményét erről a témáról. Köszönöm, José, Meta Reimers, majd Osling én is köszönöm, hogy eljött eh, ma hozzánk -e meghallgatása véleménycserére. Az elmondottakhoz csatlakoznék a következőkben. Egyrészt arról van szó, hogy a mezőgazdaság természetesen kereskedelmi kapcsolatokkal együtt kell, hogy értékelésre kerüljön, de McGinnis kollega is helyesen megjegyezte, hogy fontos, hogy Európának egységesen kell a meglévő szabályokat végrehajtania. Például egy pél, um, említette a ketreces szárnyas tartást. Lehet, ki, nehéz lehet kifelé hitelesnek lennünk akkor, hogyha bizonyos normákat követelünk, de nem tudjuk azokat Európán belül érvényesíteni. Ez egy olyan terület, ahol mindenképpen sürgősen fejlődnünk kell. Természetesen én is remélem, hogy önök, mint mezőgazdaságban erős ország, kiállnak amellett, hogy ezeket a szükségszerűségeket teljesítsük. Üdvözlöm ezen kívül azt is, hogy az olyan kérdések, mint az egészség, prioritás, az élelmiszerbiztonság ugyanúgy, úgy gondolom, hogy a jövőben azt kell majd, hogy tapasztaljuk, hogy valóban ez egy egyre növekvő fontosságú terület. A lakosság létszáma globálisan növekszik, Európa pedig az élelmiszertermelésben még mindig kedvezményezett terület, az előnyeinket és a pozitív lehetőségeinket ki kell tudjuk aknázni. A tisztességes elosztás. Ezzel kapcsolatban a degresszióról és a, a plafonokról is beszélni kell, hiszen a de- ez is része e kérdéskörnek. A hátrányos területekről szóló vita is fontos lenne, kár, hogy erről kevesebbet vagy kevésbé eredményesen beszélünk. Hogyha nem sikerül ezt a problémát megoldani, akkor elégedetlenség lesz, békétlenség a mezőgazdaságban, és ezt meg kell érteni. Ami fizikailag hátrányos, az nem biztos, hogy gazdaságilag szükségszerűen hátrányos, és viszont vannak olyan régiók, amelyek úgy tűnnek, hogy nem hátrányos a gazdaságilag, de bizonyos ágazatok számára mégis. Köszönöm, és várom válaszát. Grazie, Betta. Ma- Köszönöm, Betta. Martin Osling, Matt Albertes. Ja, miniszter, wir hatten ja schon Miniszter úr, volt már lehetőségünk ma délelőtt arra, hogy beszélgessünk, de ha megengedi, még egyszer feltenném azt a, kérdé- a következő kérdést. A parlament egyértelműen nyilatkozott az agrárreformról, nagy többséggel, nagyon fontos kérdésekben. Véleménye szerint a tanács mennyire tud egységes álláspontot kialakítani, vagy legalábbis gyorsan. Ráadásul a tanácsot sürgeti az idő is. Vajon a parlament javaslatait el tudja elfogadni, és megpróbál-e a tanácsot gyorsan egyességre jutni, azért, hogy a tárgyalásokat folytathassuk, előre vihessük. Az a kérdés, ami sok mindenkit izgat, az a, a plafon kérdése. A parlamentnek erre konkrét javaslatai is voltak. Úgy gondolom, hogy ezzel tulajdonképpen sokan, ezt sokan el is tudnák fogadni. A kérdés a magasabb környezeti díjak cserébe tisztességes eljárás lenne. Mi az önök országában ezzel kapcsolatban a felfogás? De van egy sor egy, egyéb kérdés. Említette a vetőmagok kérdését. A, a Digi Zankónak megvan erre vonatkozó javaslata, szeretnék liberalizálni, egyszerűsíteni Európa szerte a vetőmagokra vonatkozó eljárásokat. Ezt megmondom őszintén, némi aggodalommal fogadtuk. Az elmúlt héten pedig az Európai Parlament egy döntő szavazással határozott a géntechnológia jövőbeni politikájáról a de Bárs jelentéssel. Nagyon részletesen, egyértelműen azt vállaltuk, hogy a géngazdálkodás a, bocsánat, a géntechnológia mentes gazdálkodás védelmét egyértelműen erősíteni kell. Ezzel kapcsolatban mit kíván tenni? Róde asszony pedig a tej kérdését említette végül én is meg említeném, én azt vettem ki a szavaiból, hogy nem elégedett a jelenlegi helyzettel, és valószínűleg nem sikerült a megoldás. Mi a konkrét követelése a tejiparra vonatkozóan? Szerintem egyetértünk abban, hogy a vitának még nem értünk a végére, de 2015 utánra vonatkozó problémákra azonnal választ kell adjunk. Grazie Martin. Al- Köszönöm, Martin. Albert Dez. Majd James Nicholson. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, először is elnézést kérek, hogy időközben máshova el kellett mennem, de igyekeztem minél hamarabb visszajönni. Miniszter úr, 90 óta nagyon gyakran jártam az önök országában, korábban a, a német parlament mezőgazdasági bizottságának tagjaként, 2004 óta pedig az EP tagjaként. És mindig meglepett a pozitív fejlődés. Vidékeken jártam, a vidéki területeken, és amikor egy-két év múlva visszament az ember, akkor igazán egyértelműen látszott, milyen pozitív fejlődés van a lakosság körében, a fiatalok körében, akik megpróbálják a föld kérdését is egyre pozitívabban megoldani. Az elmúlt fél évben, bocsánat, a következő fél évben az európai mezőgazdaság politikát kívánják a napirend egyik első pontjaként az elnökségük alatt előrébb vinni. Ebben a fél évben a lengyel elnökség alatt úgy gondolom ez jelentős mértékben sikerülhet is. Az, hogy valóban sikeres legyen, azt talán előrevetít, azt talán az is ahhoz az is szükséges, hogy a mezőgazdaságpolitikára ne több bürokrácia, ne több adó nehezüljön. Ezen kell közösen dolgoznunk, és már most örülök annak, hogy azonos a véleményünk, egyszerű mezőgazdaságra van szükségünk. Olyan mezőgazdaságpolitikára van szükség, amely tehát, ahogy ön is mondta, és ezt majd a nyilvánosság előtt is alá fogom húzni, tehát olyan mezőgazdaságra van szükség, amely a jövőben megfelelő teljesítőképességgel bír, és Európa félmilliárd lakosát el tudja látni élelmiszer, regeneratív energiákat alkalmaz, és ahogy öntés, öntől is nagy örömmel hallottam, Biztosítani kell azt is, hogy a nyilvánosság felé egyértelmű legyen az európai mezőgazdaság világszinten a legfenntarthatóbb gazdálkodás. Vannak hiányosságok Európában, ezeket meg kell szüntetni, de ebben az önök elnöksége is sok, eh, sok mindent tehet majd a következő fél évben. Az LPP e frakció lengyel kollégáinkkal együtt munkájukat igen erősen támogatni fogja. Grazie Albert, James Nicholson, poi Ayuso. Köszönöm szépen, eh, James Nicholson, majd Ayuso. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, néhány dolgon végig szaladok, és majd várom a válaszát. Szeretném én is először is üdvözölni, és eh, elmondani, hogy nagyon érdekes időben veszik át az elnökséget a pénzügyi terv eh, elfogadásának kapcsán. A kap a költségvetés 55%-ánál is nagyobb volt, amikor én a parlamentbe kerültem, most olyan 39% az összköltségvetés arányában. 2020-ra ön szerint hova jut? Valóban az lesz-e, amit eddig folyamatosan láttunk az elmúlt 20 évben, hogy a kapot egyre inkább csökkenték. Valóban sikerül-e ezzel az élelmiszerellátás biztonságát eh, fenntartani, ha ezt a fajta csökkentést folytatjuk. Mindenki erre gondol. Ha nem támogatjuk ugyanis az élelmiszerre, eh, ha nem számítjuk a gazdákat az élelmiszer termelésében, akkor a fogyasztóknak eh, egyre nagyobb összegeket kell a boltokban az élelmiszerért fizetni, és ez nem segíti az európai mezőgazdaságot. az ön felelőssége, az önök felelőssége az, az ahogy a mezőgazdasági példával említette, akkor, amikor egy istállót építünk, akkor nem az istálló tete, tetejének megépítésével ér véget, hiszen akkor kerülnek csak bele az állatok. Nos, ugyanez az önök dolga is január 1-ével, amikor az önök istállóját felépítik, már meg lehetőséget kell biztosítani a további munkálatokra. Nagyon örülök annak a csomagnak, amelyet előterjesztett, de úgy gondolom, hogy ez a csomag alapvetően a termelőre összpontosít, a gyártókra és az együttműködésükre. Egy dologról nem szól, ami szerintem a legfontosabb, illetve az elefánt a porcelánboltban a kiskereskedő. Őt hogyan illesztjük a képbe? A bizottságnak ...2015-17-es időszakra is összpontosítania kell, hiszen a most elfogadott szabályokat akkor kell végrehajtani. Ha sikerül a kiskereskedő szerepét megfelelően ellenőrizni, és nem robbanásszerű lesz az ő, ennek a szegmensnek a növekedése, akkor tudunk csak eredményesek lenni. Ettől tartok, hogy ez nem sikerül. Ha Marian Fisherból híres szavaira a tejszektor soft landingjére, tehát puha földetérésére gondolok, akkor bizony nagyon nehéz lesz a mostani körülmények között úgy gondolom ezt biztosítani. Nagyon fontos, hogy az önök elnöksége alatt foglalja, foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, ez égető. Fontos. Fontos a tejcsomagot előbbre vinni, a kvótákat szerződésekkel felváltani, és ezt nagyon megfelelő, nagyon működtethető formában kell tudni átalakítani. Thanks, Jim. Köszönöm, Jim. Ayuso képviselőnő. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, miniszter úr, hogy itt van a mai napon. Nagyon sok szerencsét kívánok önnek, mert az ön feladata egyáltalán nem könnyű. Egyetértek mindazzal, amit McGuinness asszony mondott, és néhány megállapítást szeretnék tenni. A legjobb esetben a, költség, a közös agrárpolitika költségvetése eh, ugyanaz lesz, mint korábban, több országra kivetítve, mint ahogy keddig. Tehát a kilátások egyáltalán nem jók. Egyre kevesebb a jövedelem, a gazdák egyre drágább költségekkel kell szembesüljenek, a termelési költségek, hogyha összehasonlítjuk versenytársainkkal, sokkal magasabbak azért, mert mi olyan szabályokat hozzunk létre, ami az állat tartást illeti, és a menőségi sztenderek. Ráadásul megtiltjuk a genetileg modogosított szervezeteknek a forgalmazását. Probléma van az élelmiszerellátási láncban is. A koncentráció olyan nagy, hogy a különbség a termelőjár és a végfelhasználójár között óriási. Én nem tudom, hogy önök az elnökség részéről hogyan tudják ezt a kérdést kezelni. Nagyon sokan szóltak az különbségekről, amik különböző tagállamok között merülnek föl, illetve egy országon belül is óriási különbségek vannak a kifizetéseket illetően. Hogyan akarják önök kezelni ezt a helyzetet? Ha nem kezeljük, ezt a kérdést, a mezőgazdaságot ott fogják hagyni nagyon sokan azok, akik nem járnak jól, azok, akik nagyon keveset tudnak kapni a mezőgazdaságból. Ön beszélt az élelmiszer promócióról nem gondolja ön azt, hogy nem szükség, nem csak a harmadik országban kell ezeket a termékeket reklámozni, hanem Európában is. Rengeteg olyan lengyel termék van, biztos vagyok ebben, amelyeket mi Dél-Európában nem ismerünk. Nagyon fontos lenne, hogy ezeket a termékeket reklámozzunk. Nagyon sok szín kibocsátást tudnánk megsporolni, hogyha Európán belül termelnék meg azokat a javakat, és itt forgalmaznánk ezeket. A legtöbb kérdés már felvetettek a többi kollégám, úgyhogy nem fogok hosszasan hosszabban beszélni. Köszönöm, Ayuso, Olericska, majd George Graham. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm a minisztert itt a körünkben. Itt van Pinkovska asszony is. Őt is üdvözlöm de miniszter úr, mindenképpen gratulálni szeretnék. Az összes dokumentumot elolvastam, és most uh, ahhoz szeretnék gratulálni, hogy uh, az ön által nekünk bemutatott témákkal szeretne az elnökség foglalkozni, hiszen ezek nekünk is prioritásaink. Ez pedig nagyon jó hír. Minnyáján szerencsések vagyunk, hogy a válságban és a közös agrárpolitika reformja során Lengyelország vette át a soros elnökséget. Ez azért jó, hiszen önt általános elismerés övezi az Európai Unióban és a mi bizottságunkban is természetesen. Mindenek előtt harcolni szeretnénk, hogy több pénz jusson a közös agrárpolitikára. Ezen kívül azt szeretnénk, hogyha ezek az összegek igazságosabban kerülnének elosztásra a tagállamok és a szektorok között. Tehát nagyon fontos az, hogy a mezőgazdaság megfelelő módon fejlődhessen. Egy dolgot szeretnék még aláhúzni. Nagyon jó tímünk van a soros elnökség alatt, hiszen számos jó tapasztalat gyűlt össze nagyon erős csapat jött össze, és ezt azért mondom, hogy egyértelműen utaljak arra, hogy ezzel a lehetőséggel élnünk kell, és egy jogalkotási csomagra van szükségünk. Fontos az, hogy a lengyel elnökség minél gyorsabban foglalkozzon a csomaggal, hiszen, mint említettem, jogalkotási csomagról van szó, és hogyha ilyen csomag nincsen, akkor szinte semmi befolyásunk nincs. És máshogy nem ismerhetjük meg az összes tagállam álláspontját a csomaggal kapcsolatban. A kérdésem az, hogy hogyan alakulnak a bizottsággal való eszmecseréig meg lesz a csomag szeptemberig, vagy legkésőbb októberig. A második témám a pénzügyi keret. A bizottság előadta véleményét, a kap költségvetését tekintve is tegnap megvitattuk ezt. Mi a helyzet a tagállamokban? Úgy gondolom, hogy a tagállamokkal is tárgyal. A tagállamokban pedig nyilvánvalóan védik azokat a javaslatokat, amelyeket a bizottság benyújtott. Ismerjük a helyzetet, és azt kívánjuk magunknak, hogy több pénz legyen. De hogy néz ki a helyzet a többi tagállamban? Ezután felmerültek még egyéb kérdések is. Tehát itt van az élelmiszercsomag, mikor lesz aktuális. Természetesen azt is elvárjuk, hogy a bizottság viszonylag gyorsan javaslatokat tesz, hogy hogyan támogassuk az élelmiszertermelést, hogy ne csak Európában, hanem az egész világon eladhassuk a termékeinket. Milyen lehetőségeket lát arra, hogy a közös tapasztalatainkat felhasználjuk? Ezek azok a pontok, amelyeket itt most említettem volna. Mindenképpen együtt kell működnünk, együtt kell küzdenünk, és minden tagállamhoz fordulok, minden képviselőhöz fordulok, hogy legyen európai szolidaritás ezen a téren. Hiszen nagyon fontos az, hogy egységesen lépjünk fel, hogy az összes európai ország, például Oroszországnak tudjon élelmiszert szállítani. Még lennének megérzéseim, de most befejezem, és még egyszer gratulálok, hogy ebben a nehéz időben közösen küzdködhetünk. Az ön részéről pedig üdvözlöm az elkötelezettséget. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Alinicsák képviselő úr, és most George Lionel zárunk. Uh, thank you, President. Uh, Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr. Örülök, hogy láthatom Önt itt a bizottságban. Két nagyon rövid kérdésem lenne. Tudna választ adni a biztos által javasolt költségvetésre? Új struktúrát javasolt, és körülbelül 15 milliárd fontnak megfelelő eurót vesznek ki a rendszerből a bizottság javaslata alapján úgy gondolom, hogy nagyon súlyos agályok vannak, hogy ez a pénz nem mezőgazdasági célokra kerül az átcsoportosítás után. Szeretném megtudni, hogy mi a reakciója. Ez lenne a költségvetés harmadik pillére, amelyet a bizottság költségvetési javaslata tartalmaz. És igazából nem derült ki tegnap, hogy mi is lenne ez, bármennyire kértük a választ a biztostól. Attól tartok, hogy ez az összeg más költségvetési fejezetekben feloszlik valahol. Tehát ez érdekelne. A második kérdésem pedig az lenne, hogy hogyan látják a GMO termelést. A parlament visszatért erre az elképzelésre a Strasburgi ülés alatt. Szeretném megkérdezni, hogy az ön véleménye, illetve az elnökség szándéka mi a genetikailag módosított élelmiszerek tekintetében? Köszönöm, George. Köszönöm, George. Kedves Márek, ezek voltak a hozzászólások. Mint ahogy hallhattad, rendkívül sok érdekes témát vetettek fel a képviselők. Nagy ambíciókkal dolgozik ez a szakbizottság. Reméljük, hogy az elkövetkezendő hat hónapban valóban fontos eredményeket tudunk elérni. Át is adom a szót, hogy válaszolj a felvet felvetődött kérdésekre. Marek. Panie Przewodniczący, Elnök úr, tisztelt képviselő, hölgyek és urak! Mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy nagy érdeklődéssel figyeltem a vitát. Meghallgattam véleményüket. Néhány éve tapasztalatokkal rendelkezünk az európai mezőgazdaság témaköréről. Úgy látom, hogy jó esélyünk van a közös agrárpolitikáról eszmecserét folytatni. De meg kell találnunk a megfelelő időt a vita számára. És közösen kell dolgoznunk, és sok türelemre van szükségünk. Természetesen itt ma az elnökség nevében szólok fel, a lengyel elnökség nevében, tehát eh, nagyon nehéz lesz itt a saját véleményemet képviselni. Néhány esetben eh, kérdezték a saját véleményemet is. Eh, el is fogom mondani. De a szerepem természetesen az, ahogy az elején már említettem, hogy jó feltételeket teremtsünk a tanácson belüli kompromisszumhoz. Azonban eh, ki kell használnunk a meglévő potenciálokat is, és eh, meg kell nyernünk a Parlament Agribizottságát, hogy eh, a tanácssal egyenrangú partnerként dönthessünk. A mezőgazdaság, a termelők és a fogyasztók érdekében. Ezt pedig hangsúlyozottan aláhúzom. most nem csak a saját magunknak termelünk, hanem a fogyasztóknak elsősorban. A fogyasztó kell, hogy eh, figyelmünk középpontjában álljon. Elnézést kérek, hogy most eh, azonnal a kérdésekre térek. Ahogy az elnök mondott, a kap reformjáról szóló munkával kezdeném, hogy milyen feltételek között zajlik a munka. Hát olyan feltételek között, hogy a költségvetési struktúra átalakítása vesz körbe minket. A mezőgazdaság tekintetében szerintem két éves késésben vagyunk. Jó alkalom lett volna erről a témáról vitáznunk egy kicsit korábban. Két éve kihasználhattuk volna a lehetőséget, hogy mit is szeretnénk elérni. Beszéltünk a pénzügyi keretről, most pedig aggájaim vannak, és szerintem az összes itt helyet foglaló képviselőnek is agályai vannak, hogy hogyan alakítsuk a vitát. Szerintem egy bizonyos kényszer alatt vagyunk, de ezt tudományul tudomásul kell vennünk, és ezen kereten belül kell kompromisszumot találnunk. Véleményem szerint a pénzügyi keret nem olyan alap, amely a reformok prioritását hangsúlyozza. Az eddigi két pillér világosan megmutatta, hogy mi volt a helyzet. Most itt a harmadik hogy valami kimarad, a, az Agri főigazgatóságnál is, már egy kicsit a múlté. Igazából már nem az Agri főigazgatóság dönt, hogy ezek a milliárdok hova kerülnek, és uh, hogyan használják fel. Néhányan önök közül uh, hangsúlyozták is agájaikat, például George Lyon. Hiszen ő kételkedik abban, hogy ezek az összegek valaha bekerülnek a mezőgazdaság területére. Aggódik, hogy megfelelő-e ez a keret számunkra. Papasztámkosz képviselő úr a költségvetésre kérdezett rá, illetve a külpolitikai aspektusokra, amihez Doha és az egyéb témák tartoznak. Erről annyit mondanék, hogy a mezőgazdaság ma a kereskedelem része, sőt, szereplője. Ma a mezőgazdaság tényező a szolgáltatások között és nagyon fontos a nem mezőgazdasági termékek tekintetében is. Tehát a mezőgazdaság eh, része a megbeszéléseknek. Azonban nem lehet az, hogy a mezőgazdaságot egyedül hagyjuk. Az önök kérdései is megmutatták ezt. Rákérdeztek a biztonságra, a minőségre, az európai gazdákkal szemben támasztott követelményekre. És pedig eh, abban a tekintetben, hogy a kereskedelem megnyílik, illetve liberalizálódást kap, illetve megnyílik olyan termelők számára is, ahol nincsenek ilyen szigorú követelmények. És eh, ahol olyan körülmények között folyik a termelés, amely nem környezetbarát. Tehát ezen országok termékei számára is megnyílik majd a piac. Felmerülnek a munkajog kérdései, és a munkajog kérdéseit sem veszik figyelembe. Ezt a vitát mindenképpen el kell mélyítenünk, amennyiben ilyen követelményeket teszünk az európai termékek és termelők irányába. Itt van például a termelési feltételek kérdése. Külföldi termékek esetében is ugyanazokat a követelményeket kell támasztanunk. Ez pedig más régiókra is vonatkozik. A következő témám a költségvetési stratégia. A vita igazából csak most kezdődött. Az a véleményem, hogy még semmi nem dőlt el minnyájunk számára, és a tanácsban is mindenki számára arról van szó, hogy a politikusok, a közgazdászok és az adófizetők meggyőződjenek arról, hogy a közös agrárpolitika egy értéket képvisel. És olyan költségvetést érdemel, amely aktuális szinten van. Ez pedig azt jelenti, hogy ezzel a költségvetéssel felelősen kell bánnunk. Néhány kérdés a közvetlen kifizetésekre vonatkozott. Akkor erre a kérdésre azt kell válaszolnom, például a lett termelők helyzetére vonatkoztatva, akik nagyon kevés, keveset kapnak, Tehát például a franciák 114-et kapnak hektáronként, a görögök megint más kapnak. Tehát felmerül az a kérdés, hogy igazságos-e ez a kifizetés. Tehát, hogy a termeléstől függően fizetünk, főleg deficites területeken. Szerintem vannak itt problémák. Ravacs. Tehát például Hogyha belegondolunk, hogy valahol zöldséget termelnek, vagy máshol ott legelő van, meg kell vizsgálnunk a feltételeket. És a búza számára szánt támogatások például Németországban megfelelőek-e? Háromszor annyi például a búzára kifizet a támogatás Németországban, mint Lettországban. A közös agrárpolitika a jelenlegi formájában talán egy kicsit túlpörgött. És pedig a bürokrácia miatt. A bürokratikus keret eléggé nagy terhet róla termelőkre. Hiszen itt a közös agrárpolitikában különféle államok, különféle régiói szerepelnek. Már többször említettem, hogy ma nincs közös agrárpolitikánk lényegében. Igazából ez csak egy elnevezés. Nem arról van szó, hogy 27 agrárpolitika létezik, és egy közös. Hiszen a 27 agrárpolitikát szinte nem is lehet egymással összehasonlítani. Hogyha ma azt nézzük, hogy hogyan tudjuk Európát növekedéshez juttatni, akkor ennek egyik forrása a mezőgazdaság lehet. Természetesen olyan feltételekkel, amelyek 2020-ig tartó perspektívát nyújtanak. Utána pedig a 2050-es határ jön. És hogyha a kifizetések elosztásával foglalkozunk, akkor ezt nem lehet eh, a múlt alapján megtenni, az agrárpolitika első szakasza alapján. Hiszen akkor garantálni kellett eh, az élelmiszerbiztonságot és a minőséget. Akkor Európában élelmiszer hiány volt. Az elmúlt húsz évben pedig eh, túltermelés volt, és azzal nem tudtunk mit kezdeni. És hogy a túltermelést hogyan kezeljük az európai piacon. Most ismét teljesen megváltozott a világ, és sőt, teljesen már szükségletek vannak. Ezt mindenhol látjuk. 2050-ig ismét meg fog változni a világ. És 2050-ig eh, a jelenlegi élelmiszer mennyiségnél 70, illetve 100 százalékkal többre lesz szükségünk. Ezt valahol meg kell termelni hogy most ez az erdők további kiirtásával valósul meg, vagy a sivatagok hasznosításával, vagy máshogy, azt most még nem tudjuk. A bizottság elnökével is beszéltem arról, hogy Európában is keresnünk kell a potenciál növelésének a lehetőségeit rákérdeztek a jó körülményekre. Hiszen a jelenlegi pilléres rendszer működik. Többször el is mondtam. És azt mondtam, hogy a terület alapú kifizetés garantálja a fenntartható fejlődést. Aztán itt vannak a hátrányos helyzetben lévő vidékek. Természetesen itt a költségek is magasabbak, ezért kell ezeknek a térségeknek több forrást kapniuk. Szerintem ezek a kifizetések az első oszlop a pillérbe tartoznak, a közvetlen kifizetésekhez. Hogyha megkérdezik, hogy én mit gondolok a közvetlen kifizetésekről, akkor elmondom. A novemberi bizottsági közlemény alapján kiderülnek az egymásra épülő szintek. Az alap komponens pedig a mezőgazdaságilag hasznosítható terület. Ezen kívül van még két egyéb tényező, tehát a hátrányos helyzetben lévő területekről szólnék elsősorban, ahol nehéz termelni, itt vannak bizonyos területek, bizonyos mezőgazdasági üzemek. Utána itt van a következő kategória, a különlegesen értékes területen lévő termelők, amelyeket védeni kell. Természetesen itt a termelést vissza kell fogni, és ezt pedig kompenzálni kell, hiszen a költségeket egy konkrét helyen egy konkrét termelő viseli. Pillanatnyilag ez a három komponens játszik szerepet a támogatásokban. Új sémát kell kidolgoznunk a kifizetésekre. Miért beszélünk olyan gyakran az első pillérről? Azért, mert ott van a legtöbb pénz. És természetesen mindenki a legtöbbet akarja. Úgy gondolom, hogy az első pillérben olyan kifizetéseket kell elhelyeznünk, amelyek minőségre, állategészségügyre hagyatkoznak, illetve a környezetbarátságra. Tehát legyenek ezek a feltételek. Ezeket a feltételeket minden mezőgazdasági üzemben ki lehet számolni. A legtöbb forrást az innovációra, a befektetésre új kihívásokra kell fordítanunk, mint a klímavédelem, a környezetvédelem, megújuló energiaforrások. Szerintem ezek a második pillérbe kerüljenek. Hogyha ma azt látjuk, hogy néhány országban a források 70% az első pillérben helyezkedik el, akkor ennek az az eredménye, hogy minden termelő ebben lesz érdekelt, ezekben a kritériumokban lesz érdekelt, de mi nem csak ezt szeretnénk. De úr, például a lengyel falvak és termelők sikeréről beszél, akkor el kell mondanom, elnök úr, hogy a siker egyik oka az, hogy Klinovski úrnak hála, aki ezekről a kérdésekről tárgyalt, a források felét az aktív termelőkhöz juttatta el. Az aktív termelő nem csak a piacnak termel. Az aktív termelő fejlesztéssel is foglalkozik, innovációval is foglalkozik a saját mezőgazdasági üzemében. Kidolgoztunk programokat a vidékfejlesztés érdekében is. És ezekkel a programokkal támogattuk az említett termelőket. Például 50%-ot juttattunk olyan projektekre, amelyek a saját üzem fejlesztésére irányultak. A lengyel falu nagyon megváltozott rövid idő alatt. Ezek a tapasztalatok Lengyelországban mindenképpen hasznosak, és máshol is hasznosíthatók. Tehát, hogyha felteszik a kérdést, hogy hogyan lehet a forrásokat igazságosan elosztani, akkor az a véleményem, hogy ezt nem lehet egy kiegyenlítő rendszer segítségével elosztani. Tehát ez a 80, illetve 120 százalékos rendszerre, 90 százalékos rendszerre, ahol felfelé nincs határ. Nem, új objektív kritériumokra van szükségünk. Lehet, hogy ezen reform során ezt nem tudjuk megoldani. De az biztos, hogy az egész Európai Unió számára megoldható lenne az új kritériumok kidolgozása. Szóltak a kis üzemekről. A feltételek eléggé bürokratikusak a közös agrárpolitika tekintetében. Például Olaszországban és más országokban a mezőgazdasági vállalkozások ellenőrzése roppant költséges és bonyolult. Úgy tűnik, hogy jobb lenne az átalány. Az ellenőrzés tekintetében is. Azonban egyidejűleg a második pillér keretein belül fejlesztés javaslatokat is kellene tennünk ezeknek az üzemeknek hogy milyen nem mezőgazdasági területeket folytatnak. Vagy pedig úgy kell őket támogatnunk, hogy ne kényszerüljenek arra, hogy mással foglalkozzanak. Természetesen ez is óriási esély a mezőgazdaság számára több tevékenységet és több forrást az innováció versenyképesség növelése számára Az állategészségügy kérdése is felmerült többször is. Ez fontos. Akkor, amikor az ember úgy dönt, hogy élelmiszertermelés céljából állatokat nevel, akkor fontos volt, hogy az állatokat természetesen fogságban kellett, hogy tartsa, de olyan, és olyan természet, körülmények között, amelyek nem voltak az állat szempontjából természetes újra meg újra éppen ezért korunkban felmerül a vita. A szabadtartás, vagy például a szárnyasoknál a ketreces tartás különbségek között. Meg kell, hogy mondjuk, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartani ezeket a jogokat, de időt is kell hagyni a gazdák számára az átültetésre. Ez viszont most nincs meg. A, pont a ketreces tartással kapcsolatban említették. Azt, hogy a piacon megza- a versenyfeltételek nem azonosak emiatt. Ez így is van, de a kérdés, hogy, hogy a közvetlen kifizetésekben ezt hogyan érvényesítsük, illetve hogy a közvetlen kifizetések sem vezetnek-e versenytorduláshoz, az is nyilvánvaló. Egy sor területet érint tehát a versenytorzulása, és egyetértek önökkel kötelezettséget kell vállalni annak érdekében, hogy ezek megszüntetésére együttműködjünk. De volt még nagyon sok más kérdés is, amit felvetettek. A génkezelt organizmusok. ha a, az egészség, biztonság, környezet fontos számunkra Európában, a biodiverzitás fontos, és fenntartásaink vannak a GMO-kkal, és ha párhuzamosan ezzel a nemzetállamoknak szabadságot kívánunk biztosítani, akkor bizony következetesnek kell lenni. Akkor az importált termékekre is kell, hogy vonatkozzanak a rendelkezések, és a világ más országából származó élelmiszerekre is. És meg kell akkor is vizsgálni, hogy génmanipulált táppal nevelt állatokról van-e szó, ezzel teljesen egy, ebben teljesen egyetértünk. Ha ma fél, arról beszélünk, hogy félelmek élnek Európában a GMO-kkal szemben, akkor nem szabad elfelejteni az import termékeket, hiszen a, valóban a fogyasztók érdekében kell eljárni, és meg kell nézni, hogy egyáltalán gondolunk-e arra, hogy a fogyasztók érdekét, a mezőgazdászok érdekét védjük-e közben. Szabad-e még időt ven, igénybe vennem? Jó. a minőségi csomag kérdése. Tudatában legyünk, kell legyünk annak, hogy a fogyasztók teljes körű tájékoztatást várnak el nekünk, gyártóknak, pedig kötelességünk. A legjobb minőségű élelmiszer és a legbiztonságosabb élelmiszer gyártása. Szeretném egyértelművé tenni, azonban azt is, hogy mindez pénzbe kerül. Osztom, természetesen teljes mértékben azokat a szempontokat, amelyeket önök is említettek, nem várhatunk 2017-ig, sem a fogyasztók, sem a közvélemény nem engedi meg ezt nekünk. Remélem, hogy sikerül a lengyel elnökség idején a csomaggal kapcsolatban a megfelelő menetrendünkkel kompromisszumra jutni. A minőségnek két oldala van, fogyasztó és mezőgazdaság, de ezt, ezt is látni kell. Sokan vetették fel az élelmiszerlánc kérdését, a gyártó és a, az élelmiszerlánc egyéb szereplői közti viszonyokat. Néhány évvel ezelőtt volt egy magas szintű csoport, amely a, az élelmiszerrel foglalkozott, most magas szintű bizottság foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Meg kell, hogy mondjam, hogy egyiknek a jelentésével sem vagyok teljes mértékben elégedett. Hogyha a mezőgazdasági, tehát a parasztok szerepét akarjuk erősíteni, akkor akkor nem szabad a kereskedelemmel kapcsolatos fenntart problémákat megkerüljünk az ágazatban a, a táplálkozással kapcsolatos, élelmiszertermeléssel kapcsolatos kérdésekkel kell foglalkozni. Nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy a gazdák milyen lehetőségekkel rendelkeznek. Szeretném a tejcsomaggal kapcsolatos és a tejpiacsal kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban jelezni, hogy a köteleztük magunkat, de már 2009-ben a tejválság idején is, hogy egy elemzést fogunk készíteni még 2010 és 2012-ről a tejpiac alakulásáról, ha jól tájékoztattak, akkor az Európai Parlament már támogatta azt a követelést, hogy a tejpiacra vonatkozó változásokat megfelelő jelentésben foglalják össze. A kvóták szerződésekkel való felváltásának feltételeit még nem ismerjük, de ez nyilvánvalóan nem, tehát önmagában ez a megoldás nem kielégítő. Egy nagy kvótájú ország képviselőjeként, és olyan országnak a képviselőjeként, amelynek a, amelyben a tejágazatnak óriási fejlődési lehetőségei vannak, úgy gondolom először meg a tejpiac teljes szabadságát kellene megcélozni, mert úgy gondolom, hogy akkor a gazdák igazodnának ehhez a termelésükkel. Biztos vagyok, hogy hazám, de az európai gazdák is nagyon, gyors, nagyon gyorsan ilyen körülmények között a túltermelés csapdájába esnének. A 2009-es válság óta fontos, hogy figyelemmel kísérjük a piacot. És ha a 2012-re nem látunk problémákat, torzulásokat, akkor a tervet meg lehet valósítani, de ha nem így alakul, akkor először is a tejrendelet a tervezetén módosítani kell. A kereskedelemhez való kapcsolatok is egy jelentős kérdés volt, amire többen kitértek. A kvóták helyett szerződéseket bevezetni a gyártók, termelők és a többi érintett között, akkor felmerül az a kérdés is, hogy nem vezete három vagy négy nagy oligopol szervezethez, amely az összes láncot, az egész láncot uralja majd. És egy nagy tömbnek a keretében, vagy ennek meglétével a gazdák vajon jobb vagy kevésbé jó helyzetbe kerülnek-e? A 3,5 százalékos szint ez egy érdekes javaslat, de hogy tartható-e, azt most még nehezen megítélhető. Legyünk óvatosak. A német gazdáknak pedig azt tudom mondani, hogy a piac liberalizálása nem biztos, hogy megoldás, de reálisnak kell lenni, meg kell nézni, milyen fenyegetések vannak és az összes létező alternatívát végig kell gondolnunk. Olenicsák úr kérdése is volt még az európai szolidaritással kapcsolatban. A WTO, a Mercosur de az Oroszországgal való kapcsolataink is ide tartoznak. Ismerjük Oroszországot, szomszédok vagyunk, nem csak szomszédok. A, a tárgyalások során segíteni tudunk, de akarunk is Európának. Oroszország egy olyan partner, amely miért nem csak nyilatkozatok meg eh, levele, kölcsönös levélváltásokban lehet tárgyalni, az orosz politikusok nagyon szeretik, hogyha közvetlenül tárgyalnak velük. Ez persze jó is. A belgák, hollandok már éltek is ennek a lehetőségével, és a jelenlegi válságban valóban kihasználták ezt és bebizonyosodott, hogy meg lehet állapodni Oroszországgal. És az általános egyetértés aztán alá is lehet írni. Biztosok, tagállamok számára azonban fontos tudni azt, hogy az egyes tagállamokban a felügyeleti rendszerek nagyon eltérőek, különböző módon működnek, éppen ezért nem lep meg, hogy minden európai importőr tudni szeretné, hogy milyen felügyeleti rendszerből, milyen régióból származnak az ottani termékek. Joga a biztonság szempontjából az importőrnek a az, hogy ezeket az információkat megkapja. Ha dokumentumokat ír alá az Európai Unió Oroszországgal, és megállapodásra törekszik, akkor nyilvánvalóan Oroszországnak másként kell ehhez a kérdéshez hozzáállnia az orosz politikusokkal fontos egy ilyen dokumentumot aláírni, de abból az, de fontosnak kell minősítenünk ez ilyen jellegű megállapodást Európa szempontjából is. Lengyelország mindenképpen így látja. Lehet, hölgyeim és uraim, hogy néhány kérdésre nem válaszoltam, de hadd hangsúlyozzam még egyszer, mennyire elégedett vagyok a mai megbeszélésünkkel. Pozitívan állok hozzá a továbbiakban is. Én most mondja a kollégám, a, a, hogy a, a plafon kérdését, a cappinget nem válaszoltam meg. A reformoknak három elemét szeretném kiemelni, nem az összeset, hármat. És kérem, ezen gondolkozzanak el újra. Úgy határoztunk, hogy a következő reformmal a közös agrárpolitikát egyszerűsíteni fogjuk. A pénzügyi keretek módosítása nem jelent azonban szükségszerűen egyszerűsítést. Ha megnézzük a javaslatokat, a bizottság novemberi javaslatait, akkor egy sor eszközzel lehet a kapot egyszerűsíteni a zöldesítés kérdését. Például. Ez olyan normákkal összefüggő kérdés, amelyet minden ország elfogadott. A kölcsönös megfeleltetés, környezetvédelem, ezeket elfogadtuk, és ellenőrizni kell a végrehajtást. Meg kell nézni, hogy vajon minden ország bevezette a környezeti szabályokat. Meg kell nézni, hogy ezek az alapelvek az különböző országok gyakorlatában élnek el. Hogyha ezt a három elemet végrehajtanánk, átültetnénk, akkor akkor közös európai agrárpolitikánk lenne, és az nagyon is zöld lenne. És további zöldesítési elemeket nem kötelező alapon lehetne a harmadik pillér keretében önkéntesen tehát bevezetni. A a capping, tehát a, a plafon meghatározása és a degresszivitás kérdésére pedig azt mondom, hogy ha kevesebb forrás biztosítunk a közvetlen kifizetések számára, tényszerűen a termelés számára, és jobban hangsúlyozzuk a, a beruházások és a, az innováció szerepét, akkor nem olyan égető már a, a capping, a plafon meghúzásának a kérdése. A harmadik elem pedig, amit ki kell emeljek, az az aktív gazda szerepe. Az aktív gazda az, a gazda, akinek rengeteg gondolata, ötlete van a vállalatával, a gazdaságával kapcsolatban, amely a verseny, a, egy olyan gazda, aki a versenyképes mezőgazdaságot tudja a gyakorlatban képviselni, aki a piacra, termel, és ezzel korrekt gazda is. Megfelelő bért is igény, díjazást ennek fejében. Köszönöm. Grazie, ministro. Köszönöm szépen, Zavinski miniszter úr. Köszönöm szépen a szenvedélyét, amivel megválaszolta a kérdéseket. Köszönöm, hogy tisztázta a lengyel elnökség irányát, milyen munkát szeretne elvégezni, és milyen témákra érzékeny. Egy perces szünetet kérek, kedves kollégák, hogy elköszönjek a miniszter úrtól, majd aztán folytatjuk a szavazásokkal. Köszönöm.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 száma adesso... Bene, allora possiamo iniziare. Tehát folytathatjuk a munkát, és tájékoztatom önöket arról, hogy kiug, átugorjuk a 9-es napi rendi pontot. Ezt elhalasztjuk, ennek a szavazást a mezőgazdaságpiacok közös szervezéséről, amelyik Lisszaboni szerződéshez való kiigazítása lenne szó ugyanis szükséges néhány további eszmefuttatás annak érdekében, hogy tökéletesebb, jobb legyen a, a szakbizottság és a parlamentek a stratégiája a bizottsággal és a tanácssal szemben, ami a mezőgazdasági piacok közös szervezését illeti, és ennek a kiagazítását a Lisszaboni szerződéshez. Tehát a 9-es pontot elhalasztjuk, de ráterünk a 10-es pontra, zöld könyv, kihívásból lehetőség az Európai Uniós Kutatás és Innováció Finanszírozás közös stratégiai kerete felé. Előadó, vélemény előadója Giovanni Lavia, akinek rögtön át is adom a szót, hogyha néhány szót akar mondani a szavazás előtt, azt mondja nem, nem akar semmit sem mondani, rátérünk a szavazásra, remélem mindenkinek, mindenkinél ott van a szavazókártya, amennyiben ott van önöknél, akkor kérem szavazzanak, mindenki készen el, elkezdjük tehát a szavazást. Elkezdjük. Első kompromisszumos megoldás, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást az első kompromisszumos javaslatról, elfogadtuk. És most következik a négyes módosító, megnyitom a szavazást, négyes. Négyes módosító, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Figyelem a szavazásokra, egyel több szavaz a néppárt részéről. Figyeljenek oda, kérem. Folytatjuk tovább. Következik a hatos módosító. Megnyitom a szavazást a hatosról. Hatos. Lezárom a szavazást a hatos módosító indítványról. És elfogadtuk. Elfogadtuk, elfogadtuk. Hatost elfogadtuk. Az ötösről is szavazni kell, amit kihagytam. Következik az ötös. Kérem, szavazzanak az ötös Mindenki szavazat. Lezárom a szavazást az ötösről, és elfogadtuk ezt is. Következik most a hetes, hetes módosító indítvány. Nikulescu, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most következik a nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik most a 9-es Paxász. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. és megint a néppárt részéről egyel több ember szavazott. Folytatjuk a szavazást. Következik a tízes, tízes módosító. Kérem szavazzanak. és megint egyel több szavaz a néppárt részéről. Figyelem, néppárt, lezárjuk a tízesre a szavazást, elfogadtuk. Rendben. Kérem figyeljenek oda, folytatjuk a szavazást. Következik most a 11-es Megnyitom a szavazást a 11-esről. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most már rendben van. 12-es következik. Megnyitom a szavazást. 12. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik most a 13-as módosító, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. 13-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 14-es következik. Megnyitom a szavazást. Kérem szavazzanak. 14-es. Lezárom. Elfogadtuk. Következik most a kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Kettes kompromisszum. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Következik most a 18-as módosító, kérem szavazanak. Nikulescu, kérem szavazanak. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 19-es következik, kérem szavazanak. 19-es, lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most következik a hármas kompromisszum. Kérem szavazzanak. Hármas kompromisszum. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. És most következik a 23-as. Kérem szavazzanak 23-as. Kérem szavazzanak 23-as. Jovine. Lezárom a szavazást, Jovine. Elutasítottuk. Következik most a 24-es, Nikulescu, kérem szavazzanak. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 24-esről elfogadtuk. 25-ös következik. 25-ös. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 26-os. Kérem szavazzanak. 26-os. 26-os. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik most a 27-es. 27-es. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 27-es. Elutasítottuk. Aztán következik a 28-as Dorfman. Kérem, szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es Nikulescu. Megnyitom a szavazást. 29-es, lezárva a szavazást, elfogadtuk. Végezettől a 30-as. 30-as, kérem szavazzanak. 30-as. Mindenki szavazott, elutasítottuk. Igen, elutasítottuk. És most az így módosított állás véleményről szavazzunk, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk, gratulálok az előadónak, és folytathatjuk a munkát. Köszönöm, Giovanni. Következik a 11-es napi rendi pont. További szavazások szükségesek. Megállapodás az EU és Marokkó között a mezőgazdaság és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációról. Ezen Lorenzo Fontana dolgozik, ő a vélemény előadója. Kedves kollégák, mint ahogy önök tudják, ezzel a jelentéssel az INTA felé kell egy véleményt kidolgoznunk. Két módosítót nyújtottak be kollégák, akik nem értenek egyet a jelentéssel, a véleménnyel, amennyiben ezeket elutasítják, benyújtjuk az előadó véleményét. Hogyha ezeket elutasítjuk, akkor egyetlen egy véleményt sem fogunk továbbítani az INTA szakbizottság felé. Rendben? Lorenzo, akar szólni? Nem akar szólni? Rendben, akkor gyorsan térünk rá a szavazásra. Az első módosítóról szavazunk, kérem szavazzanak. Kérem szavazzanak. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És most követ... És most következik a, a szavazás a jelentésről, tehát a Fontána féle anyagról. Kérem, szavazzanak. Kérem, szavazzanak. Szavazzanak. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Tehát EU, Marokko témáját ezen lezártuk, és továbbítjuk a véleményünket az Inta szakbizottság felé. És most egy másik nagyon érdekes kérdésre térünk, 12-es napi rendi pont, az élelmiszer pazarlás megakadályozása, az EU-n belüli hatékonyabb élelmiszerlánc létrehozása célzó stratégiák. Az előadó Salvatore Caronna, az Európai Unió élelmiszer eh, láncának a létrehozása egy nagyon fontos téma, eddig nem foglalkoztunk ezzel. Az emberi fogyasztásra szánt termékek egy harmadát elpazarolják, nem használják fel, és ez rendkívül káros kérdés, ugyanis nagyon sok pazarlásnak, nagyon sok pazarlással jár, nagyon sok káros anyag kibocsátással, és ezért ez egy nagyon fontos téma. Tájékoztatom önöket, hogy lezert folytattuk a Környezetvédelmi Szakbizottsággal való tárgyalást, és emiatt ez a jelentés kizárólagosan a mi eh, szakbizottságunk anyaga lesz, nem alkalmazzuk az 50-es cikket, és ezen el átadom a szót Karonna képviselőnek. Köszönöm szépen elnök, nagyon röviden szólnék, mert ezt a jelentést már kiosztották a kollégáknak. Ez a saját kezdeményezésű jelentés egy olyan szükségből származik és ered, amelyiknek célja az, hogy fölhívja a figyelmet egy olyan kérdés, amely nagyon fontos. Az élelmiszer pazarlás kérdését nagyon sokáig alábecsülték, és az utóbbi években rendkívül nagyon nagy mértéket öltött. Az élelmiszer pazarlás eh, mértéke, amelyet különböző szereplők másképpen értékelik és mérek, ezek alapján azt mondhatjuk, hogy nem csak etikai kérdésről van szó, vagy erkölcsi problémáról van szó, hanem egy igazi gazdasági kérdésről van szó, és rendkívül erős mez, környezetvédelmi kérdésről is van szó. Az adatok rendkívül felháborítóak. A világon előállított élelmiszereknek az egy harmadát elpazarolják, eldobják, nem fogyasztják el a szerte világon. Európában, mint Észak-Amerikában minden egyes eh, állampolgár 105 kilós pazarlást, 105 kilót dob ki a szemétbe. Afrikában ez az összeg 11 kiló. Ez azt jelenti, hogy több, mint a eh, gabonatermelésnek a fele A világ, miközben a világnak az egyik fele 50%-os pazarlást ha termel meg, hogyha mi az egész világon ez lenne az arány, akkor háromszor ennyikora ö, föld kellene, háromszor ennyi föld, termőföld kellene ahhoz, hogy megtermeljük az élelmiszert. És ezért nagyon fontos, hogy egy hatékonyabb élelmiszerlánc hozzunk létre a, a mezőgazdasági földektől egészen a polcokig, az élelmiszer polcokig és a fogyasztóig. A az termelőknél a pazarlás az az élelmiszer eh, szétosztásnál jelentkezik. A fejlődő országoknál a pazarlás a termelésnél jelentkezik, a termelés során, az élelmiszer feldolgozás során, azért, mert nagyon rosszak, elavult termelési módszereket alkalmaznak, és nagyon lassú a szállítás. Ebből természetesen kitűnik az, hogy rendkívül magas költséget jelent mindez, nem csak gazdaságilag, hanem környezetvédelmileg is. 170 millió tonna CO2 kapcsolható azzal az ételmennyiséggel, amit kidobunk. Ezek olyan adatok, amelyek szerepelnek a jelentésben, amelyek rámutatnak arra, hogy az élelmiszer pazarlás megakadályozása prioritás kell, hogy élvezzen az Európai Uniós politikákban. És emiatt a bizottság, a tanács és a tagállamok szükséges, hogy alkalmazzanak egy stratégiát, egy közös stratégiát konkrét intézkedésekkel annak érdekében, hogy harcoljanak ezzel a tendenciával. A cél, ambiciózus cél, de teljesíthető az, hogy 2025-ig jelentősen csökkentsék ezt a jelenséget. ahhoz, hogy ezt elérjük, felelősséget, felelősséggel kell ellátni az összes szereplőt, egy érzékenységi kampányt kell elindítani az iskolákban, a felsőoktatás, kutatási intézményekben, de ugyanakkor az ipar keretén és a termelőknél is rá kell mutatni arra, hogy milyen következményei vannak az élelmiszer pazarlásnak. Olyan technológiákat kell elindítani, amelyek megfelelő módon gazdálkodnak az élelmiszerekkel. Az Európai Unión belül vannak már olyan tapasztalatok, amelyeket önkéntesek, civil szervezetek indítottak el az élelmiszer pazarlás ellen. Emiatt van egy virtuális rendszer, amelyben nem csak a, a pazarlást csökkentik, hanem az élelmiszernek az újrafelhasználását, vagy ö, újrafelhasználását irányozták el, amelyet szétosztották a ö, rászorultak között. Mi arra ösztönözzük a tanácsot és a bizottságot, hogy egy olyan, törvényeke, olyan törvényeket hozzanak létre, amelyek megfelelően kezelik ezeket a kérdéseket Tekintettel arra, hogy nem létezik az élelmiszer pazarlásnak egy megfelelő definíciója, szükséges lenne, hogy a bizottság azzal kezdje a munkáját, hogy meghatározza az élelmiszer pazarlást, fogalmat. Végezetül nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy 2013 évet az élelmiszer pazarlás elleni évének jelentsék ki, annak jelképeként, hogy minden európai intézményt foglalkoztatja ez a kérdés. Köszönöm szépen, és állok az önök rendelkezésére a további kérdéseket illetően. Köszönöm szépen, Karonna kollega. Úgy vélem, hogy ez rendkívül fontos téma. Arra ösztönözöm önöket, hogy eh, te és az összes árnyékjelentéstevő dolgozzatok keményen, mert ez egy olyan téma, amivel később fogunk foglalkozni a következő hónapokban. Most megnyitom a eh, vitát. Polson alelnök kért szót. Parancsoljon. Rende. Köszönöm, elnök úr. Az élelmiszer csalás sokkal komolyabb, mint ahogy elgondoltuk volna korábban. Hiszen eh, igazából eh, az összes étel egy harmadát eh, érinti. Az élelmiszerek egy harmadát elpazaroljuk. Tehát az európai és az amerikai háztartások a megvásárolt élelmiszere egyharmadát kidobják. Ez pedig nagyon káros, és a környezetre is rossz hatással van. A fejlődő országok problémája, ahogy az előadó is mondta, az, hogy nem tudják szállítani és tárolni az élelmiszert. Ez nagyon komoly dolog. Tehát ténylegesen hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy stabil, működő rendszerek alakuljanak ki a fejlődő országokban is. Azonban a szegény országokban nagyon kevés élelmiszert pazarolnak el abból, ami eléri a fogyasztót. Úgy gondolom, hogy összehasonlítást kellene tennünk az energiaellátással, vagy az energiapazarlással. Hiszen ha megvizsgáljuk, hogy tíz éve mennyit pazaroltunk, és most mit pazarolunk, akkor összefüggéseket fedezünk fel, hiszen korábban olcsó volt az áram, és így sokkal többet pazaroltunk. És hogy drágább lett az áram, most jobban figyelünk rá. Tehát az energia most drágább lett, és belátjuk, hogy problémák is lehetnek az ellátásban. Éppen ezért nem pazarlunk annyit. Szerintem az élelmiszer pazarlásnál is alkalmaznunk kellene ezt. Hiszen rengeteget pazarlunk. Nyilván nem lesz az a helyzet, hogyha az élelmiszer drágább lesz és kevesebb lesz, akkor nem fogunk annyit pazarolni. Azt szeretném, hogy legyen egy program, vagy legalább is egy gondolatlánc Ugyanúgy, ahogy ma az energiáról beszélünk, az energia hatékonyság jelentős téma. Ugyanúgy el kellene gondolkodnunk az élelmiszer felhasználás hatékonyságáról. Hiszen a drága étel, élelmiszer, amit létrehozunk, az kerüljön elfogyasztásra, és ne a szemétládába végezze penészesen. Ez mindenképpen időbe kerül majd, de el kell kezdenünk ezt a folyamatot. És tudatosítanunk kell az emberekben az élelmiszer értékét. És uh, gondoljunkra, gondoljunk azokra az emberekre, akik a háborús időkben éheztek, és mennyire nagy értéke volt a kenyérnek. Számomra szimbolikus ez a helyzet, a háború utáni helyzet, hogy mennyire értékes az élelmiszer. Gondoljunk vissza egy pillanatra azokra, akik éheztek, amikor kidobjuk az élelmiszert. És gondoljunk bele, hogy igazából mibe is kerül egy kiló rizs, egy kiló marhahús, vagy egy kiló búza előállítása. Gondoljunk bele, hogy a gazdasági kiadások még mindig méltányosak-e, hiszen a környezet védelmi költségek is nagyon drágák. Ezeket a költségeket is bele kell számolni abba, amikor az élelmiszer igazi értékét kalkuláljuk. Köszönöm. Grazie, vicepresidente Köszönöm szépen, Paulsen alelnök asszony. Howardnak adom meg most szót. Majd Lavia. Köszönöm. Mindenek előtt szeretném megköszönni az előadónak ez a kiváló jelentést. Támogatom a javaslatát, hogy 2013-ig elérjük a célunkat. Tudatosítani kell a problémát. Hogyha tudatosítjuk, akkor már van egy kulcsunk a megoldáshoz az élelmiszer elpazarlás globális probléma. És nem csak tudatosításról van szó, hanem tudatosítsuk uh, a környezetvédelmi és az energia problémákat is, amely az élelmiszer elő, előállítással összefügg. Elfogadhatatlan mértékben pazaroljuk el az élelmiszereket és igazából a fogyasztók által elkövetett pazarlás csak a jéghegy csúcsa. Tehát a tudatosítást az oktatásban is folytatnunk kell, és pedig az élelmiszerlánc minden szakaszában pazarlás van. Ahol szükséges, ott arra kell felhívni a figyelmet, hogy a fogyasztók mennyit pazarolnak. Azonban, mint említettem, nem csak ők pazarolnak. Nagyon fontos az, hogy az élelmiszer pazarlást definiáljuk. És az ellátólánc minden pontján azonosítani kell, hogy hol történik pazarlás. 2025-ig elérhetjük a célunkat, hogyha tudatosító kampányokat szervezünk. De nézzük meg a gyakorlati intézkedéseket. Például a csomagolás és a címkézés is lényeges. Gondolkozunk el azon, hogy hogy lehet a szegényebbekhez eljuttatni élelmiszert, amit a gazdagabbak elpazarolnak. A mezőgazdaság így humanitárius szerepet is játszhat, amennyiben az élelmiszert eljuttatjuk a rászorulókhoz. A jelentésnek erős üzenetet kell küldenie, hogy az élelmiszer pazarlás prioritás legyen az európai napirenden. Köszönöm. Honorevole Lavia, poi Martino. Lavia képviselő, majd Martin Osling. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy vélem, hogy nagyon fontos, hogy köszönetet mondjuk Karonna kollégának, mert rendkívül fontos munkát végzett, ezt a jelentés tervezetet elénk tárt az élelmiszer pazarlásról. Úgy vélem, hogy egyes adatok, amik szerepelnek a jelentésben, el kell, hogy gondolkodtassanak minket. 179 kiló fejenként az az élelmiszer mennyiség, amelyet évente megsemmisítenek és nem használnak föl. Ez rendkívül fontos és ijesztő adat ez nem csak a végfelhasználóra vonatkozik, hanem az egész élelmiszer láncra vonatkozik a mm, piactól egészen a villáig, a földtől egészen a villáig. amikor látjuk azt, hogy a világ lakosságának a növekedése 2050-ig további két milliárd fővel gyarapodik, és 70%-os élelmiszeripar termelés, élelmiszerre lesz szükség, 70%-kal növekedik tehát az igény, hogyha oda figyelünk más egyéb fontos tényezőkre, mint például a vízellátásra, mindenképpen a felhasználás eh, fogalmát be kell vezetni. Az optimális felhasználása a mezőgazdasági termékeknek, mert ez egy olyan stratégiát kell, hogy biztosítsanak, amelyik élelmiszerbiztonságot nyújt eh, egyrészt, másfelől odafigyel arra, hogy megfelelően gazdaságosan tegye ezt a bizottságnak kell, dolgoznia kell egy javaslaton, mert amikor az ember elkezd foglalkozni ezzel a témával, egyre több ötlet jut eszébe, egyre több kezdeményezés születhet, amely jelentős mértékben csökkentheti ezt az óriási elpazarolt élelmiszer mennyiséget ebben az irányban a címkézési szabályok, a lejárti dátumoknak a szabályozását és egyéb, egyéb javaslatokkal állhatunk elő, ezeket leírva és szerepelteni a jelentésben, úgy vélem, hogy ez egy rendkívül fontos kezdeményezés annak érdekében, hogy csökkentsük a pazarlást, hogy jobban odafigyeljünk az élelmiszerek felhasználására, mert egy gazdag időszakban elveszítettük ezt, nem figyeltünk, de most, hogy szűkebb idők vannak, sokkal jobban oda kell figyelni, és nagyon fontos mindez azoknak az országoknak, azoknak a térségeknek, ahol nincs megfelelő mennyiségben élelmiszer. Martin Alvins, majd Britain Reynolds. Köszönöm szépen, hálás vagyok a jelentésért, és az összes javaslatot jónak tartom. Utalni szeretnék arra, hogy ezt a problémát nem tudjuk egy rendelettel megoldani. Túl szép lenne. Szükséges elmondani az embereknek, hogy miről van szó, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy milyen mértékben pazarolnak élelmiszert. Ennek köze van ahhoz, hogy az élelmiszer nem képvisel értéket. Hiszen kevés pénzért sokat vehetünk. Éppen ezért az élelmiszert nagyon szeretik kidobni. Gyorsabban kidobják, mint néhány évvel korábban. De mindnyáján tudjuk, és az is nyilvános, hogy előbb-utóbb 9 milliárd embert kell jól lakatni, ami azt jelenti, hogy többet kell termelni, de szinte lehetetlen a világon még többet termelni. A meglévő forrásainkkal hatékonyabban kell gazdálkodni. Ez szinte ugyanaz, mint az energia esetében. A hatékonyság növelése a lényeges. Tehát most nem az a lényeg, hogy a fogyasztókat szidjuk, hogy túl sokat dobnak ki hanem már a mezőn megtörténik, megkezdődik a pazarlás. Hiszen a kisebb krumplikat ott hagyják a mezőn, mert valamilyen kategóriába nem passzolnak. Már itt kezdődik. A második lépés az, ami a szupermarketekben történik, ott is nagyon sokat kidobnak, hiszen a saját minőségi kritériumuknak nem felel meg számos élelmiszer. Ezzel is foglalkoznunk kell hiszen itt is keletkeznek veszteségek. A fejlődő országoknak pedig más problémáik vannak. Ott sok minden vész elme, nem stimmelnek a láncok. Tehát a tárolás, a hűtés, és így tovább. Ez is egy nagyon nagy probléma. És a fejlesztési politikában ezt is hangsúlyoznunk kell. Tehát itt nem csak a hozamokat kell növelni, hanem a rendszeren belül is optimizálni kell a hatékonyságokat. Ezek a döntő pontok. Ezen kívül még nagy potenciálok vannak a jövőben a hatékonyság növelésében is. És a kulcs szó itt is a tudatosítás, hiszen nem engedhetjük meg magunknak hosszú távon ezt a pazarlást. Hát, itt azért többre van szó, mint a közvélemény ez intézett szólamokról többet kell tennünk. Köszönöm szépen, Martin. Brita Reimers, majd Guinness. Äh, Ezzel a jelentéssel egy össztársadalmi alapproblémát érintünk, amely az élettel kapcsolatos jólétel, vagy nem jólétel, bizonyos országok stabilitásával, jóléti leépítéseivel vannak, van kapcsolatban. Nagyon sok területen kell tehát fellépnünk. Az első terület a fejlődő országoknál az észszerű fejlesztési politika kialakítása, és összességében a stabilizáló intézkedések azok, amelyek biztosíthatják, hogy a földeken ne csökkenjen, illetve csökkenjen a pazarlás. Össztársadalmi vitát kell elindítani sok helyen. Természetesen a fogyasztóhoz is szólni kell, de ha ezt nem tesszük meg, akkor óriási veszteségeink lesznek. Nem fogjuk tudni, hogy hogyan lehet az élelmiszerrel jobban bánni. A jobb bánásmód az azt is jelenti, hogy önkritikusan megnézik, hogy milyen igényeink vannak hogy csak a nemes részeket akarjuk-e, vagy most nemesnek tekinthetőket fogyasztjuk, vagy pedig azokat a nem nemeseket, amelyek szintén finomak lehetnek. Vagy hogy esténként miért kell új menüt összeállítani, miért nem lehet a családban megenni a napi maradék igazából nálunk a családban, ahol én felnőttem, pontosan úgy volt, hogy az előző vagy két nappal az előtti vacsorákból még csodálatos ételt lehetett valamelyik estére összeállítani. Ezeket a vitákat tehát egyszerűen el kell indítani. Egyelőre még szégyenkezünk ezekkel, és ezért nem tudunk sok mindent végrehajtani a meglévő szabályokból van egy dolog, ahol világ, fel kell világosítani a lakosságot, az az, hogy a forrásokkal való takarékos bánásmód, a vízzel, földdel, tápanyagokkal való takarékos bánásmód nem csak a gazdák feladata, nem csak az élelmiszergyártók, feldolgozók feladata. A kereskedelmet is be kell ebbe vonni, és az egyes fogyasztóknak is világossá kell tenni azt, hogy az ő eljárásuk is fontos. Képzési problémák vannak tehát szociális területeket be kell vonni. Kvázi minden szakbizottságot be kellene vonni ebbe a munkába. Ezt a problémát csak közösen tudjuk megoldani, egyedül a mezőgazdaságpolitika erre képtelen. Grazie Britta. Köszönöm Britta, Mariam McGuinness. Thank you to the rapporteur. Um, I think there's... Köszönöm szépen. Elnök úr, valóban ez szörnyűséges probléma. Hajlok, hogy azt mondjam, hogy elpazarolt élet, ételről, nem pedig élelmiszer pazarlásról van szó. Mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan élelmiszer részek, amelyeket a végén ö, szemétbe, he, szemétben helyeznek el, pedig meg kellene nézni, hogyan lehetne ezt újra felhasználni. Az elpazarolt élelmiszernél megdöbbentő számok vannak. 6 és 11 kiló között van a pazarlás a dél, a Szaharától délre eső területeken, ahol nagyon kevés élelmiszer áll rendelkezésre, ez rendkívül sokat jelenthetne. Meg kellene nézni, hogyan lehetne támogatással az ottani elpazarolt élelmiszerek mennyiségét, élelmiszer mennyiségét csökkenteni. Az Európai Unión belüli kultúrát, illetően pedig Polszen asszony szlogenjét, tehát a nem, a ne, ne pazaroljunk, ne akarjunk, az valóban azt jelenti, hogy nem szabad a jó élelmiszert kidobni. Az első lépés a helyzet javításában ez lenne. Egy évet szántunk erre, úgy gondolom, hogy ez nagyon jó megközelítés, el lehet -e ennek kapcsán beszélni is. Nyilvánvalóan van egy másik érve, amit sokan fognak majd mondani. A minősítési rendszereinkben mindig arra figyelünk, hogy a fogyasztók a tökéletesre törekedjenek, vagy azt keresék. Kérdezzük igenis meg magunktól azt, hogyha nagyobb rugalmasságot akarunk a normák mellett, akkor az élelmiszer ellátás is nagyobb lesz. Ezt hogyan befolyásolja azt az árat, amit a fogyasztók figyes, fizetnek, vagy amit a, a termelők kapnak? Ez egy gazdasági kérdés, ami még nincs benne a jelentésben. Tehát ez a helyzet, hogy a kevesebb hulladékot eredményezi, ezt akarjuk, akkor milyen következményei lesznek ennek az élelmiszer láncban dolgozókra, a termelőkre? Ezzel is fordítani kell. Ha nem, akkor úgy gondolom a jelentés hiányos lesz. Persze a módosításokkal ezt kezelhetjük, a jelentést kiválónak tartom, és a célkitűzés nagyon fontos. Csak meg kell nézni, hogyan tudjuk elérni. Grazie, Maria. Adesso l'onorevole Siekierieschi. Albert Dess, W zeszłym tygodniu na sesji plenarnej dyskutowaliśmy. Nos, a plenárison már beszéltünk arról, hogy az élelmiszer területen nagyon kevés lehetőségünk van. Az élelmiszerhez való hozzáférés természetesen összefügg a az árakkal, a jövedelmek mértékével, munka meglétével vagy hiányával. Úgy gondolom, hogy a gazdagabb társadalmakban az élelmiszer árakat kell figyelembe venni. Képzésre van szükség, oktatásra. Ezek nagyon hasznosak, ez alapvető prioritás, de szisztematikus megoldásokat is meg kell nézni ha megyünk egy boltot, vagy egy vállalatot, amely olyan élelmiszert akar eladni, amelynek a polci élete, tehát a boltbeli élete hosszabb, akkor nyilván annak olyan költsége van, ami megemeli az árakat, de áfát is kell fizetni, szállítási költségeket, ezt már mi nem szeretnénk. Tehát lehet, hogy neki egyszerűen kevésbé drága, hogyha a lejárt termékeket kidolgozza, e, kidobja. Erre jogi megoldásokat kellene találjunk. Aztán a kereskedelmi normák kérdése. Néha az egészséges terméket csak azért lehet, nem lehet, azért nem lehet a piacra vinni, mert a külseje olyan elfogadhatatlan. De a rászorulók körében lehet, hogy ingyen szét lehetne osztani. Megfelelő pénzügyi eszközöket kell természetesen találni. Bizonyos intézkedések hasznosnak nyilván viszony, bizonyulhatnak. A tudatosítás fontos. Grazie, Köszönöm szépen, Albert Dess. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak. Nagyon fontos ez a kérdés, és nagyon jól feldolgozta. Nem akarom megismételni az elhangzottakat, de engem az életben két dolog nagyon erősen befolyásolt az élelmiszerrel kapcsolatban. Az 50-es évek közepén nagyanyámmal a földeken az aratáskor ott maradt búzaszálakat, búzakalászokat összeszedtem. És aki búzakalászt szed gyerekkorában össze, az nem fog felnőttként sem élelmiszert kidobni. Valóban az élelmiszerhez való viszony változott. Megvannak az életnek a lehetőségei, az eszközei, de ezeket a nagy választékban a szupermarketekben kínálják. Nincs az embernek saját kapcsolata az élelmiszerrel. A második dolog pedig a 90-es években volt hatás rám. Brazíliában voltam egy utazási ö, utazáson, és ott nagyon ö, kedves étteremben nagy kerítésekkel körülvett étteremben vacsoráztunk. Brazíliában, ahol, ahol nagy, jelentős mezőgazdaság van, 15-17 évesek nylon zacskókkal megjelentek a kerítés túloldalán, és azt kérték, hogy amit nem eszünk meg, azt tegyük be a, mező, a, a nejlonzacskóba. Meg akarta tiltani az étterem tulajdonos, én azonban nem engedtem ezt meg, mert azt mondtam, hogy amiért fizetünk, arról mi döntünk. És mindannyian hagytunk elegendőt, legalább 15-16 embernek még arra az estére. Ha azt nézzük, hogy milyen hálásak azok az emberek azért, mert ma a maradékot megkapták, akkor azon csodálkozom, hogy milyen könnyeden dobnak ki mások emberet, e, ételt, e, semmisítik azt meg. Soha nem fogjuk e, a nulla élelmiszer kidobási szintet elérni, de igenis a lehetős legnagyobb mértékben csökkenteni kell, ahogy csak lehet. Németországban kiszámoltam egyszer, milliárdos összegekről van szó. Ilyen összegben semmisítenek meg élelmiszert. Egy emberre levetítve, még hogyha csak 100 eurót számítok, 80 milliónál, akkor is már 8 milliárdnál tartok. És hogyha Németországban még 7 milliárdot kifizetünk nettó Brüsszelben, és akkor ennek a háromszorosát még ki is dobjuk, akkor lehet erről beszélni. Látni a nagyságrendeket amiről beszélünk, és mindent meg kell tennünk, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy az élelmiszer megsemmisítést csökkentsük, visszaszorítsuk. 2050-ig az élelmiszer termelést meg kell dupláznunk, akkor emellett azt is biztosítani kell, hogy csökkentsük az élelmiszer megsemmisítését, kidobását. Azt hiszem, ezzel a jelentéshez egy kicsi mértékben ehhez is hozzájárulhatunk. Köszönöm, Albert. Három jelentkező van még, tíz délben kell lezárni az ülést, mert utána van a koordinátorok ülése. Luis Capla Santos. Köszönöm. Nagyon lényeges témáról szól ez a vita, hiszen uh, óriási mennyiségben történik a pazarlás. És hogyha hasznos vitát akarunk, stratégiát, és ki kell alakítanunk, hogy gyakorlatilag hogyan kezeljük a dolgot. Az első gyakorlati cél a közvélemény tudatosítása. Egy PR kampányt kell folytatnunk. Azt javaslom, ez egy javaslat lenne az előadónak, hogy itt egy PR kampányt is vegyünk be az anyagba módosítóként. Tehát egy ilyen közvélemény tájékoztató. Lehetővé kellene tenni azt, hogy itt a mezőgazdasági termékek promóciós kampányát is lefolytatjuk. Tehát kampányolni kell, hatékonyabban kell, hiszen ennek a óriási hatása lehet a fiatalok számára. Thank you very much, eh, Chair. Um... Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon érdekes téma. És ez nyilván eltart egy ideig, de azt soha nem érjük el, hogy zéró pazarlás legyen. De azért sokkal többet tehetünk, mint amennyit most teszünk. Visszamehetünk az 50-es évekbe, és emlékszem apám kerékpáron ment át a határon Dél-Írországba, ahol több volt az ennivaló, és vajat hozott magával, lekvár, cukrot a biciklivel, hiszen nálunk hiány volt. Akkor még az emberek tudták becsülni az ételt. És valami csodálatos dolog volt, amikor volt sok ennivaló. Úgy gondolom, hogy igazából az embereket a választék elrontja, elkényezteti, hiszen alul árazott élelmiszert lehet venni, véleményem szerint alul árazottak az élelmiszerek, és úgy gondolom, hogy a bizottság elég sokat tehet. Mi is elég sokat tehetünk, és természetesen a szupermarketeknek is el lehet mondani, hogy hogyan címkézzék a dolgaikat, hiszen azt látják a terméken, hogy valameddig megtartja minőségét, és az emberek ezt pedig a végső felhasználásig, ezt végső felhasználásnak gondolják. Tehát, hogyha valamire rá van írva, hogy szombaton lejár a minősége, akkor az még vasárnap megehető. De nagyon sok ember azt mondja, hogy nem, nem vehetjük meg, mert szombaton lejár. Tehát szerintem ezen a téren egy kicsit rugalmasabbak is lehetünk. Tehát inkább térjünk vissza a földre, ne az űrbe tegyünk kirándulás, tehát vissza a földre, ne álmodozzunk. Tehát sokan mondják, az élet olyan tökéletes lehet, ha ezt meg ezt tesszük. Nagyon egyszerűen lehet az életminőséget javítani. És most mindenkinek várjuk az ötletét. Jó rá. Köszönöm, Cím. És most már Tarabella. Köszönöm szépen, Paolo. Nagyon érdekes ez a jelentés, és nagyon hasznos a munkája, amit végzett Karanna úr úgy velem, hogy ez nagyon fontos, hogy eh, törődjünk ezzel a kérdéssel, mert ez eh, a háztartások egy jelentős részét érinti. Lehet, hogy mivel, hogy már messze eh, van tőlünk a háborúknak a generációja, már az új generációk nem törődnek a éhénységgel, a pazarlással, nem én még emlékszem a nagyszüleim és a szüleimnek a szavaira, akiknél alapvető volt, hogy nem pazarolunk élelmiszert de valószínűleg most ez már nem így van. Legfőképpen nevelés kérdése ez a hozzáállás, az iskola szerepe, hogy tegye, de nem csak az iskoláj. Az iskola azért fontos, hogy érzékeny legyen erre a kérdése, mert ott minden gyermek megfordul, minden gyerek ott van, mindenki ott tanul. Nagyon fontos, hogy ez így legyen, és ez szerepel a 9-es cikk bekezdésben. Ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy mennyire fontos a felelősség az élelmiszeriparnak a, a csomagolás kérdése. Például nagyon sok élelmiszer úgy olyan csomagolásban, olyan kiszerelésben van, hogyha az ember nem fogyaszt el az egészet, akkor az el kell pazarolni ez egy olyan kérdés, amit eh, ki kell emelni. Vannak olyan országok, amelyek a hulladékpolitikát illetően eh, megfelelő politikával rendelkeznek, eh, külön választják a hulladékokat, és a hulladék kezelés is megfelelő módon történik. Vannak olyan országok, amelyek kevesebbet, vannak olyan országok, amelyek a hulladék kezelésnél már arra ösztönzik a lakosságot, hogy oda vigyázzon a pazarlásra, mert többe kerülnek. Én úgy vélem, hogy például ezt össze lehet kötni a hulladékkezelést és a ö, élelmiszer pazarlást. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm már, köszönöm a hozzászólóknak nekik is, az előadónak is szeretném emlékeztetni önöket, mi ezzel a jelentéssel, hogy azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet elkerülni a hulladékot, illetve a pazarlást, nem a Eh, pazarlásnak a kezelésével, mert az valóban az ENVI szakbizottságnak az illetékessége. A bizottságot, a bizottság képviselőjét kérdem, hogy hozzá szeretne tenni valamit az elhangzottakhoz, szeretne hozzászólni? Kérem. Kevés idő áll rendelkezésre. Köszönöm, elnök úr, röviden szeretnék hozzászólni. A, a bizottság rendkívül hasznosnak és időszerűnek tartja ezt a kezdeményezést. Az élelmiszer pazarlás az egyik prioritás, megfelel a FÁR stratégia célkitűzéseinek amelyik a, a forrásoknak a hatékony felhasználását tűzte ki célul nagyon eltérőek a szereplők, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy érzékenyé kell tenni őket a e, téma iránt, e, a civil szervezetek, a nevelő, nevelés intézmények, oktatás intézményeket is be kell vonni, ez már elhangzott, a, e, elő kell segíteni a különböző politikák szinergiáját is, amelyek elősegíthetik a pazarlás csökkenését előzetes tanulmányokat eh, rendelt a, eh, szakbizo- a bizottság, és eh, ezt a jelentést is megemlíti. Értékeltünk azokat a forrásokat, amelyekből származik a pazarlás, azok a tényezők, amelyek előség kitik a pazarlást, és ennek alapján különböző megoldásokat javasoltunk. Először is az a célunk, hogy megértsük a jelenséget, hogy rámutassunk bizonyos ellentmondásokra, például ami a címkézést illeti, ennek alapján tudjuk már, hogy alapvető, hogy érzék, figyelemfelkeltő akciókat indítsunk el, ezen, ebben a tanulmányban nem foglalkoztunk az élelmiszer feldolgozás során fellépő pazarlás, de ezzel is kell foglalkozni, ez egyértelmű, főleg az iparosodott országokban. látjuk már a tanulmányok során és eredményeként, hogy micsoda jelenségről van szó, mekkora mennyiségről van szó. Nagyon sok szereplő van ebben a jelenségben és folyamatban, és nagyon sok politika érintheti ezeket a kérdéseket. az önök, jelent, az önök jelentésének az a, a nagy érdeme, hogy megnyitotta ezt a beszédet, ezt az párbeszédet, és ezzel a nyomvonalon folytatni fogjuk a munkát. Nem fogok hosszasan beszélni, mert elnök úr megkérte arra, hogy röviden szóljak. Csak annyit szeretnék mondani, hogy elkezdtünk, az irány megvan, rögzítve van, dolgozunk azon, hogy egyre több adatot szerezzünk, együtt fogunk dolgozni az előadóval és a szakbizottsággal, tájékoztatni fogunk Önöket a további fejleményekről. A legtöbb kezdeményezés nem a mezőgazdasági politikákból származik, mindazonáltal, mert a biztos úr Elmondtam már, hogy növelni kell azokat az erőfeszítéseket, amelyeknek a célja, hogy az élelmiszer feldolgozás során csökkentjük a pazarlást, a termelőket érzékenyé kell tenni a probléma iránt, minőségi kontrollok, ellenőrzésekkel kell eljárni, és képzésekkel a Gyümölcs az iskolában című programmal már elkezdjük a figyelemfelkeltés az iskoláknál, annak érdekében, hogy a gyerekek lássák, hogy eh, a pazarlás nem jó dolog, és hogyan lehet ez ellen hadni az első éveknek a értékelése megtörtént, és follow-up tevékenységet folytatunk annak érdekében, hogy lássuk ezeknek a programoknak a további fejleményeit és eredményeit. Tehát a mezőgazdasági kutatást is ösztönözzük arra, hogy megtalálja azokat a pontokat az élelmiszer termelési láncban, ahol a pazarlást csökkenteni lehet olyan innovációknak a fejlesztésével, amelyek csökkentik a pazarlás mértéket. Elnök úr, előzetesen csak ennyit szeretnék szólni arról, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottunk a pazarlás csökkentésére. Tájékoztatni fogjuk önöket majd a későbbiekben rámutatunk, és tovább, rámutatunk a további kollégáinknak más főigazgatóságokból is, hogy milyen dolgokat tudnak tenni saját illetékiségi körükben, annak érdekében, hogy jelentős eredményeket érünk el ebben a témában. Köszönöm szépen, elnézést, de Zavinski úrnak a hozzászólása lecsökkentette az időt, fél egy akkor le kell zárni, és van egy koordinátorok ülése. Karonna úrnak adom meg a szót, hogy lezár. Nagyon időn szólok hozzá, mondja Karonna úr. Azt hiszem, hogy elértük a fő célkitűzést, mégpedig azt, hogy rá irányítsuk a figyelmet erre a témára, amelyik sajnos túl sokáig alá, alulbecsültük. Elégedett vagyok, hogy nagyon sokan hozzászóltak, még itt a szakbizottságon belül ez azt jelenti, hogy a téma érdekli az embereket. Azt hiszem, hogy ebben az első fázisban ez a feladatunk, hogy ráirányítjuk a fényt erre a kérdésre. Márk Kis Levi és mások is rámutattak arra, hogy egy nagyon fontos kérdésről van szó, egy olyan helyzetben vagyunk, amikor nehézségeket fog okozni az élelmiszerellátás, élelmiszer biz, ellátás biztonságával kapcsolatosan. Tehát én várom az önök javaslatait, módosító indítványait, amely gazdagítják a témát, egy olyan megoldásra szeretnék jutni, amelyet mindenki elfogad, annak érdekében, hogy a bizottság felé és a tanács felé egy eh, konkrét stratégiát vázoljunk föl annak érdekében, hogy Európa az a térség legyen, amelyik példamutatóan kezeli ezt a kérdést, főleg az eh, leginkább eh, iparosodott országok felé, az Egyesült Államok elsősorban. Köszönöm szépen, ez egy rendkívül fontos téma, köszönöm Karonna összefügg az élelmiszerbiztonsággal is. És most rátérünk az utolsó pontra. Rita Reimers szeretné beszélni a 13-as pontról, a trilógusról. Tessék, Rita. Äh, Egészen röviden tulajdonképpen örömteli hírről kell beszámoljak. Június 27-én sikerült megállapodnunk a közvetlen kifizetések fakultatív modulációjának jelentéséről. A hatos cikk kettes bekezdésében a tanácsadai eljárásról, a vizsgálati eljárásra való átállás apró módosítása volt. Hogyha most a plenárison ezt így tudjuk támogatni, akkor ez az egyik első olyan trilógus tárgyalás eredménye lehet, amelyet első olvasatban elfogadunk. Úgy gondolom, hogy nagyobb fenntartások nélkül valóban meg is tudjuk ezt tenni. Köszönöm szépen. Molto bene, se non ci sono obiezioni... Rendben van, ha nincs ellenvetés, akkor követjük Brittának a tanácsait. Augusztus 30-án lesz a következő szakbizottsági ülés, mindenkinek jó nyaralás, a koordinátorokat kérem, hogy maradjanak a teremben, mert rögtön folytatjuk a munkát koordinátorok ülésével. A többieknek jó nyaralást kívánok, hamarosan találkozunk, Kérem, hagyják el a termet, mert nagyon szorít minket az idő, 12.30-kor be kell fejezni az ülést.